dai... Io dichiaro aperta la seduta subito. Sì, sì. The meeting is open. Megnyitom az ülésünket. Léne urat kérem, aki az elnökön volt, hogy jöjjön és elnököljön. Tehát ne ne a választáson, ha már, hanem már most jöjjön ide, Léne úr. Berlinger kolléga. Igen. Akkor pedig jelöltként megnevezem illetve ki, egy javaslatot kérek a jelöltre, az elnök személyének jel, személyre. Köszönöm szépen. jelenlegi elnökünk jelöltségét támogatom, Klaus Heiner Léne urat. Egyetérte a jelölt azzal, hogy jelölik. Köszönöm szépen. A vagyonnyilatkozatot megtette. Csupán egyetlen jelölt van, és akkor közfelkiáltással el tudjuk fogadni, úgy érzem. Akkor most kérem Léne urat, hogy vegye át a levezető elnöki pozíciót is. Ez egy nagyon kemény feladat. zu Thank you again. <laughs> okay, dann müssen Sie das, das Zunächst einmal möchte ich mich Mindenek előtt köszönöm szépen a támogatást, a bizalmat. Abban bízom, hogy a ciklus második felében sem okozok csalódást. Köszönöm szépen Berlingier kollégának a kiváló és pártatlan vezetését az ülésnek. Most pedig a következő napi rendi ponton következik az első alelnök megválasztásáról van szó. Javaslat, Rapkai úr. mivel az elnököt ennyire dicsérte a korelnökünk, és hát jól is nézett ki a dolog, és akkor azt javaslom, hogy válasszuk meg újra első alelnöknek őt jól mutatott fönt, akkor Luigi Berlinguerre tettek javaslatot, azt gondolom közfelkiáltással el tudjuk fogadni ezt, és ki tudja támogatni. Luigi, gratulálni szeretnék mindenképpen. Akkor pedig a második alelnök választása következik. Van-e javaslat? Teszem fel újra a kérdést. Zviefka kolléga. a jelölt, aki kiváló munkát végzett ebben a hivatalban már eddig is, és kiváló előkészítő munkát végez Baldazár kolléga. Tehát Rafael Baldazára tettünk javaslatot, további javaslat nincsen a vagyonnyilatkozatot nem kérdeztem meg az előbb, de hát gondolom ebből indulnak ki, tehát hogy is megvan, és hát március végén történik csak változás, akkor újfajta eljárás lesz. Tehát gondolom, mivel eddig ebben a pozícióban voltak eddig, emiatt meg kell, hogy legyen a vagyonnyilatkozatuk. Tehát Báldazár kollégára tettek javaslatot, és akkor felteszem a kérdést, ki az, aki ezzel tud egyetérteni. Tapsoljuk meg, kérem. Baldazár kolléga, gratulálni szeretnék a következő lépésben a harmadik alelnököt választjuk meg. Van javaslat erre? Erre is van javaslat, persze, ez is bevált. Lesz. Evelyn Riegnerre teszünk javaslatot, hogy újra megválasszák Ugyan nincs jelen pillanatnyilag, de ki tud egyetérteni ezzel? Akkor Evelyn Régnert is megválasztották harmadik alelnöknek a negyedik alelnök megválasztása a következő pont. Felvettem a kérdést, kire teszünk ki javaslatot? Zjevka kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr. Újra olyas valakit javaslok, aki az elnökség már dolgozik, és sikeresen Sebastian Bodó úr lenne az, akire javaslatot teszek. Krisztián Bodóra tettek javaslatot, kérem, tapsoljuk meg őt is. Nos, hát ehhez is csak gratulálni tudok. Ön tehát a negyedik alelnök, ami azt jelenti, hogy az alakuló ülésünket itt a szakbizottságban meg is tartottuk, le is zárhatjuk. Mindenkinek gratulálni tudok, és biztos vagyok abban, hogy ugyanolyan jól dolgozunk, mint az elmúlt két és fél évben. Most pedig a napi rend következik, amit el kell fogadnunk. Ez a hatodik pontunk, rendi pontunk. A 20-as és a 20-as rendi pontot elhalasztottuk. A 27-essel kapcsolatban azt tudom mondani, a 12-es előtt foglalkozunk ezzel, vagyis mindjárt, és a 19-es és a, 19, és a 11-es pontot összevonva tárgyaljuk a 28 előtt. Ezek technikai jellegű módosítások, de egyébként a, ez szerepel a menetrendben is, amit megkaptak. Ez lenne tehát a napirend elfogadása, akkor most mi szerepel még az elnök közleményeinél, utána nézek a Dán igazságügyminiszter 12.30-kor találkozik itt a koordinátorokkal és az alelnökökkel, és nem tudok ezzel részt venni sajnos, mert egy kötelezettségem van erre. A ciprusi igazságügyi miniszterrel találkozom most, már a következő elnökséget szem előtt tartva, de úgy gondolom, hogy a koordinátorok, az alelnökök egy első informális vélemény cserére sort keríthetnek a Dán igazságügyi miniszter. Akkor a Lechner jelentés a következő szavazása az örökösödési joggal. Ezt elhalasztjuk, megint csak egyszer elhalasztjuk, mert látható, hogy a trilógus még folyik. Ami pedig a Bodú jelentést illeti a corporate governance témájában, ezt is el kellett halasztanunk, mert látható, hogy a frakciók között még egyeztetésre van szükség. Nos, ez az elnök közleménye, mint téma. Vegyük a jegyzőkönyvet. El tudjuk fogadni a korábbi jegyzőkönyvet, nincsen kifogás, úgy látom. A 27-es rendi pont következik. A rétingügynökségek szabályozása. azt asszony lenne a felelős, de most nincs itt. Akkor a következő napi rendi pontot nézzük meg. Köszi kollégén. Géringer kolléganő a következő pontban. Parancsoljon. Köszönöm szépen. Mi is megragadjuk az alkalmat, hogy köszönetet mondjuk a kollégáknak, mindenek előtt az árnyék előadóknak a kiváló munkáért. Nyilvánvaló. Hát a lengyel elnökség alatt nem tudtuk befejezni a munkánkat ebben a témában. Most egy új elnökségünk van, ezt tudjuk, ami azt jelenti, hogy nem fogjuk tudni nagyon gyorsan lezárni a jelentést. Azt hiszem márciusban tudunk erről legközelebb a szakbizottságban tárgyalni egyébként, mivel februárban nincs ülés, és kompromisszumosokkal kapcsolatban végleges pozíciót még nem is alakítottam ki. Két téma az, amivel foglalkoznunk kell, és remélem a mai vita során ebben haladni tudunk. A, azt kérem majd a tanácstól és a bizottságtól, hogy ők is szóljanak hozzá ez a témához. Kompromisszumos javaslatokat készítettünk elő, és hát igyekeztem ezekben a javaslatokban az eddigi hozzászólásokat, hozzájárulásokat figyelembe venni. A hetedik cikkről van szó. Sokat dolgoztam ezen az árva művek kivételes felhasználásáról volt szó, nagyon speciális, egyértelműen tisztázott körülmények között. Zatem te instytucje, tak jak muzea a, például irattárak, múzeumok, könyvtárak esetében van erről szó. Tehát itt valahogy lehetővé kellene tenni, hogy használjuk ezeket a árva műveket, és hozzáférhetővé kell tenni természetesen. És figyelembe kell venni a kereskedelmi célokat, mert ezek nem kereskedelmi célú intézmények, amelyekről itt beszélünk. Van egy alapszabályban szereplő céljuk ezeknek az intézményeknek, és éppen ezért úgy gondolom, hogy ezt külön kellene szabályozni, hogy hogyan tudják felhasználni ezeket a műveket, hiszen alapvető közös célokat szolgálnak, és ők nagyon rosszul vannak eleresztve pénzzel. Azt hiszem, hogy a digitalizálás során ezt figyelembe kellene vennünk. A hetedik cikkben igyekeztünk nagyon alaposan fogalmazni, éppen ezért nem véletlen, hogy erre külön kitértünk, hogy hol lehet felhasználni ezeket az árva műveket, természetesen az alapszabályban szereplő célkitűzéseik értelmében. A decemberi javaslattal kapcsolatban még egyelőre visszajelzés nem nagyon érkezett. A harmadik cikk első bekezdése a következő pont, ahol úgy gondolom, hogy ahol kutatásokról van szó, minden egyes műre nézve, de ez meglehetősen ellentmondásos egyenlőre. Ez számos ember számára minden nemű publikációra vonatkozna a kutatásokban, és ahogyan ezt látom, hogyha van egy könyvünk, amelynek a szerzője nem állapítható meg, vagy nem található meg a szerzője, akkor meg kell nézni, hogy ki a fő kiadója ennek a műnek, úgy gondoljuk és információkat kell próbálni beszerezni, és meg kell állapítani, hogy hol vannak a mű jogai. Azonban, hogyha egy könyvtárosnak kell utána járnia annak, hogy minden egyes könyvben szereplő, minden egyes képnek a szerzője kicsoda, egy másolás, vagy egy digitalizálás esetén, akkor ez súlyos problémákat okoz. Azt hiszem, akkor ha így akarunk eljárni, a, köz, a nyilvánosság nem fog tudni hozzáférni a szellemi, a kulturális örökségünkhöz. Az első rangú célunk, tehát az kell, hogy legyen, hogy ezt a hozzáférést biztosítsuk. Ebből a szempontból úgy gondolom, egyszerűsíteni kell a hozzáférést, nem pedig fordítva, hogy a könyvtárak munkáját megnehezítjük. Természetesen hallottam sok mindent arról, hogy milyen nehézségek merülnek fel a későbbiekben, akkor alkalmazni kell az irányelvet, arra kell gondolni, hogy az irányelv nem nekünk szól, hanem a felhasználóknak szól. Világosan kell foglalkoznunk, és lehetőleg világosabban kell szabályoznunk a szerzői jogokat. Hogyha megtaláljuk egy műnek a szerzőjét, arra persze már megvannak a megfelelő eljárások, éppen ezért azzal kell foglalkoznunk, hogy mi van, ha nem találjuk meg nem akarom megismételni vitákat, ahol már megoldás született, de ez a két téma, a hetedik cikk, kedves kollégák, amire figyelnünk kell szerintem, a bizonyos felhasználásokról van szó, a harmadik cikk pedig az minden egyes mű kifejezésre vonatkozik, vagy minden műre. Ezt egyértelműsíteni kell, hiszen az előírásnak felhasználó barátnak kell lennie nagyon kíváncsi vagyok az önök véleményére és a tanács, illetve a bizottság véleményére is egyaránt. Köszönöm szépen, Villant kolléga. Ja, vielen Dank. Nible kollégát kell kimentenem, sajnos. Őt helyettesítem a mai napon hiszen ő egy másik szakbizottságban is dolgozik, egy néhány indítványt vele együtt terjesztettem elő, egy néhány dolgot szeretnék alapvetően felvetni. Nézzük meg, mi a politikai cél az árva művek esetében, amelyek irattárban, múzeumban vannak, és más intézményekben. Most ezeket hogyan tudjuk hozzáférhetővé tenni, ez egy alapvető kérdés. A néppárt általános irányvonala úgy írható le, hogy egy széleskörű hatályt akarunk, a kiadók, a magán rádiók és televíziók esetében is, de nem akarjuk a kereskedelmi célú felhasználást lehetővé tenni. Erre majd még kitérek a továbbiakban. Nem akarjuk megváltoztatni a hetedik cikket. Aztán három rövid megjegyzést még a communicating, a, az egyik és a making available között egy feszültség van, tehát a hozzáférhető vététel, a bizottság, az Európai Bizottság a hozzáférhető vétételt tervezi a nyilvánosság számára. Engström asszony és Lichtenberger asszony módosítókat terjesztett elő. Ez már a hozzáférhetőséget jelzés, nem a közösségi kiadás. Ez a communicating. Ez a communicating kifejezés csak akkor észszerű, hogyha audiovizuális művekről beszélünk. Tehát nyomtatott művek esetében már eleve nem igen alkalmazható ez a kifejezés, úgy gondolom. Ami a communicating kifejezést illeti. Erweiterung da. Ez egy bővítést jelent számunkra, és azt gondoljuk, hogy kérésre szeretnénk ezzel az irányelvvel műveket hozzáférhetővé tenni. A kérés nélküli sugárzás és kommunikáció véleményünk szerint ne legyen lehető vétéve. Tehát persze az alapvető cél, hogy az archívumokban ne tűnjenek el a művek, és tegyük hozzáférhetővé de azt hiszem a hozzáférhetővé tétel kifejezéssel ezzel meg is oldottuk. Aztán nézzük a hetedik cikket, kivételes esetekben fennáll a lehetősége, hogy kereskedelmi felhasználása is legyen lehetőség árva művek esetében. Kulturális szakbizottságként, mint a tanács, mi is úgy gondoljuk, törölni kellene ezt, ami a kompromisszumosokat illeti, amiket Gérigen asszony készített ebben a területben. Azt gondolom, ez félrevezető a vállalati célt illetően, vagy vállalkozó célt illetően az első kérdés, hogy közszolgálati szereplővel szembesülök-e ebben az esetben, vagy pedig ahogyan Géringer asszony, hát szervezetként írta le ezeket, mit értünk ez alatt? A szervezetek is lehetnek magánjogi alapon állók, és ezek a szervezetek mm, bizony hát kevésbé magas röptű céloknak, érde, célok érdekében is dolgozhatnak. Tehát azt hiszem, itt a definíciót világosabbá kellene tenni. Vagyis úgy gondolom, hogy egy jogi rést teremtünk ezzel a cikkel, és minden nemű nem kívánt hatást fogunk elérni, legalábbis az irányelv szempontjából nem kívánt hatást fogunk elérni, éppen ezért azt mondjuk töröljük ezt a hetedik cikket. Pillanatnyilag a néppárt ezen a véleményen van. Dank, Frau Kollegin Thein. Nagyon szépen köszönöm, Thein asszony. Elhangzott már egy-két dolog ezzel a kérdéskörrel kapcsolatban. Gyakorlatilag nagyrészt csatlakozom ahhoz, amit Villand úr elmondott. Egyetértünk a hetedik cikk törlésével. Az irányelvnek a célja ugyanis, hogy kulturális célokra használhatóvá váljanak ezek az árvaművek, de nem kereskedelmi célokra, az visszaélés lenne. Ezt ki tudnánk hangsúlyozni ennek a cikknek a törlésével, szóval a lényeg az, hogy ezekkel a régi művekkel úgysem lehet már pénzt keresni, tehát azt viszont üdvözlöm, hogy a hatály az arra fog korlátozódni, amit eredetileg szándékoztunk, és a módosító indítványok aztán ezt szinte mértéktelenül kibővítették. Fontos, hogy a hatodik cikkben, ha a hetediket töröljük, megfelelő javadalmazásról gondoskodjunk, ez fontos lenne, de az is fontos, hogy ez ex post és nem ex ante történjen, ugyanis akkor olyan pénz kerülne begyűjtésre, aminek nem lenne címzetje, és hát el lehet képzelni, mi minden történne ezzel a pénzzel, de hogyha a szerző felkeresése, megkeresése olyan gondosan megtörténük, hát akkor úgyse fognak már annyian jelentkezni jogtulajdonosok, mert ezek régen alkotott kulturális javak, tehát nem hiszem, hogy nagyon sok jogtulajdonos jelentkezne, és tehát utólag kellene biztosítani a kifizetést, ha ilyenre van lehetőség. És hát a nagyon sok-sok megbeszélés tárgyalás után azért már nem is annyira ő, vannak egymástól távol az álláspontok, és nagyon remélem azt, hogy a Dán elnökség ideje alatt nagyon becsvágyó cél tűzött ki a Dán elnökség ezzel a projekttel kapcsolatban, a jó eredményt fogunk tudni elérni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a bizottság, ö, tanács, a bizottság képviselője még nem érkezett meg. Tanács, itt van? A tanács sincs itt. Hát akkor jelenleg nem tehetünk sokat. Engström kollega, tessék parancsolni. Nagyon szépen köszönöm a szót. Azt hiszem, hogy nagyon sok politikai aggodalom merül fel ezzel kapcsolatban. Ugye egyrészt ezt szeretnénk ö, megteremteni a különböző média számára ezeknek a hasznosítását, illetve elérhetőségét és de persze azt gondolni kell arra, hogy ezek sok esetben nagyon híres, jó nevű szervezetek, és nem pedig kereskedelmi csatornák, amelyek mindent mindenről hoznak. Tehát egészen biztos, hogy más lenne a hatáskörük, vagy esetleg az érdeklődésük. De arra mindig gondolni kell véleményem szerint, hogy nagyon kevés olyan ember van, aki számára ez hasznos lehet. Nem mindenkinek szól ez az irányelv. Na most persze az európai médiákat, az ISF, a különböző könyvtárak, múzeumok, stb. stb. érdeklődést mutathatnak Meghallgattam mindazt, ami elhangzott, és a jelentést magát is, és amikor a hetedik cikről folyik a vita, és arról, hogy bizonyos kereskedelmi célú, vagy kereskedelmi célú hasznosításról is, ezt én úgy értelmezem, hogy a közszolgálati ő, média számára esetleg az az érzés alakulhat ki, hogy erre szükség van, ugye a weboldalokon ezt feltüntethetik, és ügyelni kell arra, hogy nehogy a hatájon kívül essen mindez, amit csinálnak. Ahogy ezt el is mondták, itt már nincs nagy gazdasági értékekről szó ezeknek a régi árvaműveknek az esetében, de hogyha lehet mégis értékesíteni, például a múzeum sopokban, akkor az jó. És hogyha később megjelenik a jogtulajdonos, akkor a jogtulajdonos is bizonyos jövedelemre tehet szert ezzel kapcsolatban, ha nem ismert, nyilvánvalóan nem. Igen, ennyit. Ami pedig a javadalmazást illeti, Hallottunk javaslatokat más bizottságoktól, és a hatodik cikkre hivatkozva, ami a nem kereskedelmi célú felhasználásra vonatkozik, és itt is szó van természetesen jogdíjakról. Fontos emlékezni arra persze, hogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon törékeny rendszer, amiről beszélünk. Jelenleg a múzeumok és a könyvtárok számára a probléma éppen a jogbizonytalanság, hogyha valami elérhető, megfelelően nyilvánvalóan a saját profiljuknak akkor, és aztán megjelenik a jogtulajdonos, akkor viszont nagyon ö, nagy kockázattal találják magukat szemben, hogy fizetniük kell, mennyit, kinek. És akkor, hogyha az irányelven szó esik erről a szóról, hogy remuneration, tehát hogy javadalmazás, akkor, ö, akkor ez már egy olyan ö, helyzetet teremtett a gyakorlatban, hogy a múzeumok, könyvtárak nem fogják vállalni ezt a kockázatot, mert felmerül a lehetőség, hogy egy meg nem határozott összeget kell fizetni valakinek, aki majd, mint jogtulajdonos megjelenik. Tehát erre mindenképpen gondolni kell. Nekem az égvilágon semmi bajom nincs azzal, hogy történik ilyen jogdíjfizetés, csak nehogy ezt az egész irányelvet, illetve ennek a célját tönkre tegye. Mindannyian ugyanazt akarjuk véleményem szerint egy hasznos, egy gyakorlatban hasznos ö, szabályozást szeretnénk a múzeumok, könyvtárak számára hasznos szabályozást, de el kell ö, ö, kerülni, hogy úgy fogalmazzunk véletlenül, hogy aztán az úgy legyen értelmezhető, hogy ha digitalizálni akarnak mondjuk egy régi könyvet, akkor minden illusztráción végig kell menniük, és ez viszont kivitelezhetetlen lenne a gyakorlatban. De abban egyetértünk, hogy mi a politikai cél a megfogalmazást illetően, és hát nagy reményekkel vagyok az ügy iránt, hogy sikerül megoldást találni mindenre. Még egy másik kérdés, amelyről eddig nem esett szó. Lichtenberger asszony is, vagy egyik képviselő világossá tette, hogy ez az irányelv nem vonatkozik az újonnan megjelent művekre. A szándék az, az ugye az árva a régi művekre irányul, de vannak olyan kiadók, akik aggodalmukat fejezték ki, hogy abban a pillanatban, amikor egy új újság vagy képes újság él ezzel a lehetőséggel, akkor az zavaros helyzetet okozhat. Nem vagyok biztos abban, hogy ezek az alkodalmak végül is jogosak vagy nem, de azért érdemes talán tisztázni, hogy ez csak is és kizárólag a legalább 5 évnél idősebb művekre vonatkozik. Itt abszolút tisztánlátásra van szükség. Azt hiszem, hogy alapvetően mindannyian ugyanazt akarjuk, és tényleg nagyon örülök, és örömmel várom, hogy folytassuk ezt a munkát közösen a jelentés készítőjével és mindenki mással. Köszönöm. Köszönöm szépen. Időközben itt van a bizottság képviselője, Miller asszony, hogyha jól olvasom a nevét, és akkor meghallgatnánk, hogy hogyan is áll a helyzet az egyeztetéssel a hetedik cikket illetően. És meg is adom akkor a szót a bizottság képviselő asszonyának. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy szólhatok, és hát elnézést kérek, hogy egy kicsit késtem. És így elmulasztottam a vita egy részét. Mindazonáltal itt a kollégám gyorsan tájékoztatott, hogy mi történt. És hát a vita fő témája az ugye a hetedik cikk. A kérdés az, hogy mit tegyünk ezzel, megőrizzük, avagy töröljük. A bizottság szempontjából úgy tűnik, hogy mi a hetedik cikket bent foglaltuk az eredeti javaslatunkban, és hát önök bizonyára tudják, hogy a tanácsi munkacsoportban, és én persze nem a tanácsi munkacsoport, vagy nem a tagállamok és az elnökség nevében szólok itt, hanem a bizottság nevében nyilvánvalóan. A helyzet az jelenleg, hogy törölték a hetedik cikket a tanácsi munkacsoportban, és a bizottság szempontja pedig a következő. Mi úgy látjuk, de mi mindenek előtt onnan nézzük a kérdést, hogy pontosan mi is lesz a, az alkalmazás hatája ennek az irányelvnek. És ezen a ponton azt mondanám, hogy még nincs határozott álláspontunk, mindaddig, amíg nem látjuk tisztában és világosabban, hogy mi igazából a szándék a tanácsban, illetve a parlamentben. Egy kicsit az az érzésünk jelenleg, hogy véleménykülönbségek vannak, hogy hogyan is alakuljon mindez, és a mi szempontunkból, mint már mondtam, csak ismételni tudom, az eredeti javaslatban is ez szerepelt, hogy mi nyitottak vagyunk, a mi fő szándékunk az az, hogy biztosítsuk, hogy azok, akik a kedvezményezettek, amelyeket a javaslat azonosít, a közkönyvtárak, levéltárak, irattárak, hogy ők képesek legyenek digitalizálni hatékony módon és természetesen megfelelő kutatás után elérhetővé tegyék a kultúra közi csere számára ezeket a műveket. És itt abba is hagyom a és még egyszer elnézést kérek, hogy későn érkeztem, és nagyon remélem, hogy valamelyest sikerült megválaszolnom a kérdésüket. Nagyon szépen köszönöm egy kicsit előbbre kellett hoznunk ezt a napi rendet. Géringer asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Van egy másik nagyon fontos kérdés persze. Én tudom, hogy mi volt a bizottság célja, elolvastam, és nem kell ezt itt ismételgetni. De a a hármas cikk egyes bekezdéssel kapcsolatban is szeretném hallani a bizottság véleményét, hogy mit jelent ez az alapos kutatás minden művel kapcsolatban, hogy mi ez a minden, each work, hogy ezt hogyan értelmezik, ezt szeretném tudni. Akkor kérdezem, hogy a bizottság tud szólni ezzel kapcsolatban? Tud valamit mondani? Tessék parancsolni. Bocsánat, hogy késtünk, úgyhogy nem tudtuk, hogy most mi jövünk-e, vagy nem. Na, mire gondolunk az eredeti javaslatunkban, amikor azt mondjuk, hogy minden mű esetében el kell végezni ezt a diligent search-et, ezt az alapos kutatást. Voltak kérdések valóban ezzel kapcsolatban, különös tekintettel a különböző valahova beágyazott művekkel kapcsolatosan, és azt mondanám, hogy ez azt jelenti, hogyha egy mű már beépített, valami benfoglalt művet tartalmaz, illusztrációkat, fényképeket, amelyek megjelennek például valamilyen könyvben, akkor a megfelelő kutatás során törődni kell ezekkel a benfoglalt alkotásokkal is, mint a képek. Másrészt azonban a bizottság szándéka az az is, hogy ezt a, lehet, ezt a, ezt a kutatást ne tegyük lehetetlenné, ne okozzon ez a kedvezményezettek számára hatalmas terheket. És ezért, ahogyan tudják is, a harmadik cikkben mi azt mondtuk, hogy ezt a gondos kutatást, ezt a tagállamokban az első megjelenéssel kapcsolatban kell elvégezni. Na most, hogy mit jelent ez az embedded works, a benfoglalt vagy beépített ö, alkotások, akkor a kutatásnak ki kell erre is terjednie, azonban, hogy ez hol történjen ez a kutatás, az az első publikációnak az országa, tehát hogy a példa Ugye, ha illusztrációkat találunk egy könyvben, akkor a gondos kutatásnak az első publikáció országában az egész könyvre ki kell terjednie, mert logikusan mi azt gondoljuk, hogy a legtöbb esetben annak az esélye, hogy a jogtulajdonosról információkat találunk, az az első publikáció országában sokkal nagyobb és bizonyos esetekben természetesen előfordulhat, hogy a beépített művekről is található információ, a főmű kiadásakor az első országban előfordulhatnak, hogy más országokban is találnak forrásokat persze, ez előfordulhat, de kiinduló pont számunkra az, hogy ez, az, ez a gondos kutatás, ez az első kiadás országában kell, hogy megtörténjen, és ez mhm. természetesen kiterjed a jogbirtokosok felkutatására a benfoglalt vagy beépített művek esetében is. Köszönöm szépen, akkor még egyszer a jelentés készítőjének adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, és nagyon szépen köszönöm a megjegyzéseket, és röviden hadd reagáljak néhány megjegyzésre. Először is a szervezet, az organization kifejezés. Ahogyan Nibler nevében beszélő kollega elmondta, én szándékosan használtam ezt a szót, bizonyos irattárak, könyvtárak ugyanis nem nyilvánosak, ezek magánkönyvtárak sok esetben, vagy magánegyetem része, de én azt szeretném, hogyha ők is lehetőséget kapnak ezeknek a műveknek a, felhasználására, ezért nem beszélünk mi állami vagy, vagy közszolgálati szervezetekről csupán, Úgyhogy ha ezt nem tennénk, akkor kizárnánk véleményem szerint nagyon sok könyvtárat, például alapítványi könyvtárakat éppen ezért, és azok magántulajdonban vannak, úgyhogy ezért használtam én itt a szervezet, az organization szót a tervezetben. Tánc asszony megjegyzése, és én is említettem a kompenzáció kérdését a módosítomban, nézzék meg pontosan, én nem kaptam igazán választ arra, hogy elfogadják-e ezt, vagy a korábbi megfogalmazást. Ami pedig a jogbiztonságot illeti, ugye a múzeumok, a könyvtárak erre törekednek, ezt várják. A tagállamok számára ez ez, ez tagállami hatáskör, a szubszidiaritás elve alapján a tagállam fog dönteni arról, hogy a szerzők milyen javadalmazásban részesülnek, és ez országonként különböző. Vannak olyan országok, ahol esetleg egy alapot hoz létre a kulturális minisztérium van, ahol pedig a szabadalmi hivatal foglalkozik ezekkel a kérdésekkel. Tehát amire szükség lenne az, hogy legyen egy európai megoldás, gyakorlati megoldás, és ezért ö, szerepel itt az, hogy az ilyen összegek, amelyek a jogtulajdonosoknak járnak, azoknak a kifizetéséről, a kifizetés módjáról a tagállamoknak kell dönteniük. Mi nem szeretnénk, hogy a könyvtáraknak legyen ilyen, ilyen számlájuk, mert a könyvtár például dolgozhat úgy, hogy ahhoz az alaphoz fordul, amelyet létrehoztak az adott országban. Tehát az irányelvnek nem célja, hogy a megvalósításra vonatkozó rendelkezéseket meghatározza, mert hogy ez tagállami hatáskör. És ezt a nemzeti parlamenteknek kell megtenniük. És akkor nézzük meg a, az időt, hogy mikor beszélünk ezekről az árva művekről. Ez, ez a fogalom ugye nem régen született, és nagyon nehéz pontosan definiálni a kort, hogy mikortól számít valami árva műnek a jövőben is válhat azzá, most, hogy 5 év, vagy 2002-től számítva. Hát ez eléggé akadémikus ugyanis nem tudjuk a jövőt előrejelezni, úgyhogy én azt mondanám, hogy ne határozzunk meg időpontot, mert bármilyen pillanatban felmerülhet egy árvamű a megjelenés után, bármikor találkozhatunk ilyesmivel, úgyhogy én itt törölnék mindenféle időpontot, és még egy dolog, itt lehet, hogy önök találnak egy jobb magyarázatot, hogy miért kellene mégis dátumot használnunk, Ugye nekünk foglalkoznunk kell ezekkel a később megjelenő művekkel is, amennyiben azok művek lesznek. És hadd kérjem az árnyék jelentések felelőseit, hogy a kompromisszumos javaslatokkal kapcsolatban szolgáljanak nekem valami írásbeli feedbackkel, hogy lássam, hogy milyen irányba haladjak tovább, és hogyha szükség van egy újabb találkozóra az árnyék jelentések felelőseivel, kész vagyok ezt megszervezni, és hát ezt kellene összehoznunk, hogy a következő alkalommal már ezzel tudjak előállni a bizottságon. Ugye májusig nem lesz plenárisan szavazás, de hogyha azt az időpontot elpasszoljuk, akkor a következő elnökségre csúszik át ez az egész kérdéskör a ciprusi elnökség idejére, és akkor rengeteg időt tudunk, illetve több mint egy évet veszítünk az egész folyamatban. Úgyhogy azt szeretném kérni, hogy küldjék el nekem az álláspontjukat a kompromisszumos javaslatokkal kapcsolatban írásban még ezen a héten. Köszönöm, és azt hiszem, hogy minden árnyék jelentés felelős vette az adást. Nincs több hozzászólás ezzel kapcsolatban. A szavazás március 1-én lesz, és hát majd meglátjuk, hogy hogyan haladunk tovább. A raportőr asszony tovább dolgozik az ügyön az árnyék jelentések felelőseivel. A 27. napi rendi pont következik és itt pedig Wikström asszonynak adom meg a szót, a minősítő hitelminősítő ügynökségekkel kapcsolatosan. Nagyon szépen köszönöm a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, elnézést kérek, hogy később érkeztem de röviden szeretném áttekinteni ezt a témát. A bizottságunk egy véleményt készített elő az ECON bizottság számára a hitelminősítő intézetekről. Én jó magam nem régiben kezdtem el a munkát erről, ezen az anyagon. Azt gondolom, hogy jó egy bevezetést adni a kollégáknak a különböző javaslatokról, és aztán természetesen még itt a kezdeti szakaszban várom a különböző javaslatokat. A pénzügyi válság, a szuverén adósság válsága, természetesen kiadott az Európai Unió hitelminősítési keretére is. Éppen ezért a bizottság egy javaslatot tett, hogy a létező rendeletet a hitelminősítő intézetekről módosítja. 2011-ben az Európa az ism és a piaci hatóságokkal már foglalkozott a bizottság. Nekem aggodalmaim vannak azzal kapcsolatosan, hogy egyre nagyobb a figyelem a hitel minősítésekkel kapcsolatosan az állami adósságok terén. Azt hiszem, hogy oda kell nagyon figyelni arra, hogy az utóbbi időben túlságosan is sok figyelmet szenteltek egyes országok a hitelminősítő intézetek különböző javaslatainak. Azt hiszem, hogy nagyon nehéz a gazdasági helyzet jelenleg, és nem szabad elfelejteni, hogy általános célkitűzések vannak, nevezetesen, hogy ki kell vezetni Európát a válsághelyzetből, a bizottság számos javaslatot tett a rendelet módosítására. Először is több átláthatóságra van szükség a hitelminősítések terén, a beruházási hitelek terén, továbbá saját értékelésre is szükség van az adósság kezelő eszközök területén egy nagyobb függetlenséget kell biztosítani a hitelminősítő intézeteknek annak érdekében, hogy az érdekkonfliktusokat kikerüljük, elkerüljük. A, sokkal inkább felelősnek kell lenniük a hitelminősítő intézeteknek a hitelminősítések terén. Eh, ahogy már mondtam, nagyon eh, a kezdeti stádiumban vagyok eh, e munkában, tehát ennyit akartam mindössze elmondani önöknek, és nagy örömmel fogadok minden típusú javaslatot, megjegyzést, észrevételt. Azzal szeretném lezárni mondanóman, hogy ezt a véleményt az ECOM-ban, májusban szavazzák meg. Ez azt jelenti, hogy a mi szak bizottságunkban áprilisban kell szavazni. Az a tervem, hogy a véleménytervezetet március 1-én fogom bemutatni önöknek. Március 20-a lesz a módosító indítványok benyújtásának határideje. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Bodú úr. Köszönöm szépen, Bodú úr. Köszönöm szépen. Elnök úr, először is két megjegyzésem menne az egyik egy általánosabb, a másik pedig egy specifikusabb. 2009-ben ugye már azt mondtuk, hogy a hitelminősítő intézetek nem elég profik, akkor, amikor bizonyos minősítéseket tettek. Azt hiszem, hogy Ugye most, most pedig eh, végül is azért támadjuk őket, mert igazából jó minősítésekkel álltak elő, és leminősítettek eh, eh, bizonyos kategóriákat. Most azt mondjuk, hogy nagyon felelősnek kell lenniük mindazért, amit nyilvánosságra hoznak. Mi a jogi bizottság vagyunk, és minden alkalommal, amikor felelősségre vá, vonunk valakit, azt be kell bizonyítani, bizonyítékokkal kell rendelkeznünk. Nem várhatjuk el a hitelminősítő intézetektől, hogy saját maguk bizonyítsák a hibáikat, mert akkor egyfajta Pandora szelencéjét nyitjuk meg, és a tehát az azt jelenteni, hogy a hitelminősítő intézeteknek kellene bizonyítani a saját ártatlanságukat. Nem egyezhetünk ezzel, hogy azzal, hogy a, most a maguknak kell, tehát a, a kötelesség megfordul, és maguknak kell az ártatlanságot bizonyítani. Köszönöm, elnök úr, köszönöm szépen, és gratulálok az ön megválasztásáért, valamint az alelnökök megválasztásáért. Ez egy ö, alapvető kérdés. Mint jogalkotóknak ö, sokkal nagyobb figyelmet kell e, e dossziénak szentelnünk ugyanis fontos biztosítani a hitelminősítő intézetek függetlenségét, és hogyha ezt így akarjuk, akkor mi magunknak is független módon kell eljárnunk. Ugyanis ennélkül a hitelminősítő intézetek malmára hajtanánk a vizet. Most profik vagy nem? Tény az, hogy voltak különböző bukások ezen a területen már a válság kezdete óta, a Lehman Brothers-től kezdve Éppen ezért nagyon oda kell figyelni a helyzetre. Bárnyi biztos úr, nagyon lelkes ember, nagyon ö, szorgos ember, sokat dolgozik, és ugye a javaslat most az, hogy a függetlenséget, az átláthatóságot és a felelősséget biztosítani. De a status quo-t fent kell tartani. Azt hiszem, hogy egy hasonló lobbival leszünk végül szemben, mint más területeken olyan lobbikkal, amelyek igenis sikeresek voltak. Négy nagy auditáló cég lobbyáról van szó, nagyon nehéz volt a négy auditáló cég ellen felvenni a harcot. Még nehezebb lesz a hitelminősítő intézetek ellen felvenni a harcot. Wikström asszony, és mi is itt a parlamentben mindenképpen függetlenek kell, hogy maradjunk, csak úgy, mint a hitelminősítő intézetek. Nagyon sok, sok jót is tettek a gazdaságnak, de nagyon sok rosszat is. Köszönöm. Ja, ich möchte aufgreifen. Köszönöm szépen. Arra térnék vissza, amit kollégák már felvetettek mindeddig. Pillanatnyilag a minősítő ügynökségeknél az a helyzet alakult ki, hogy szervezet felelőtlenséget gyakorolnak. A bankok befektetői nem vállalnak felelősséget, meg inkább a az minősítő ügynökségekben bíznak meg, a rating ügynökségek pedig semmiféle felelősséget nem vállalnak semmiért. Gyakorlatilag nincs senki, aki felelősséget vállal. Tehát szépen diffúz módon eltűnik a felelősség. Vegyük végig a Lehman példát. Pontosan ez látható. Vagyis a felelősség kérdését kezelnünk kell. Ez egy központi jelentőségi kérdés Más persze a kárfelelősség kérdése, az egy következő dolog. De hogyha kárfelelősség vitáját nem kezdjük meg, nem ebbe megyünk bele, akkor úgy gondolom, hogy elkerüljük a témát. Persze jól hangzik, hogy transzparenciát akarunk, függetlenséget akarunk, diverzitást akarunk, de pillanatnyilag a nagy minősítő ügynökségek egyike sem teljesíti a feltételeket pillanatnyilag. Ennek ellenére az összes nagy befektető előírja ezt a fajta minősítést. Itt a probléma. Vagyis, amíg a réting ilyen fontos, ilyen elsőrangú és eh, ilyen jelentőséggel bír, addig a csapdából nem mászunk ki. Viszont ha a kárfelelősség témáját nem vetem fel, vagy a felelősség témáját nem vetem fel, a, még egyszer mondom, nem fog tudni megváltozni a helyzet, akkor se, ha 500 transzparencia követelményt támasztok, mert nem fog változni semmi. Nem lehet kötelezni a rétingügynökségeket arra, hogy valami mellett kitartsanak, hiszen nincsen következménye annak, ha nem tartják be a szabályokat vagyis a felelősséget kizárni eleve, az nem egy jó ötlet szerintem. És éppen ezért egyértelműbben kell ezt kiemelni itt. Köszönöm szépen. Én is úgy vélem, hát én magam is a hozzászólók között vagyok, tehát a minősítő ügynökségek nem valamilyen jogmentes térben lebegnek, és ha valaki véleményt mond, akkor vállalja a véleményét. Ez így van a világban a minősítő ügynökségtől a minimum, amit elvárhatunk, hogyha bizonyos rétingeket csinálnak, akkor indokolják meg, méghozzá logikus módon indokolják meg, tényekből kiindulva, olyan tényekről beszélek, amelyek eh, hát legalábbis egyfajta logikai láncot képesek alkotni. Eh, és úgy gondolom, hogy a bizonyítási teher megvan, mint mindenhol máshol a világban. Tehát eh, ha azt mondjuk, hogy a tények nem stimmelnek, akkor persze annak következményei vannak, és akkor el kell tudni mondani, hogy miért rosszak a tények például. Tehát egyfajta logikai láncon végig kell menni itt is. Minden egyes vitában így van ez bíróság előtt is. Bírós, hát állítás, értékelés, tény. Ez szerepel mindenhol, és a ügynökségeknél is ezt kéne. Tehát súlyos mulasztás esetén nagyon komolyan kárfelelősséget is figyelembe kéne venni, ez a legnormálisabb dolog az Európai Bizottság részéről van-e itt valaki, aki hozzá kíván ehhez szólni? Bizottság? Niemand von der Kommission? Senki sincs itt az Európai Bizottságtól. Parancsoljon! With regards to... Köszönöm szépen. Ami a felelősséget illeti, azt hiszem, hogy a mi javaslatunknak az egyik fő ö, kulcsa ez. Amikor hanyagságra ö, kerül sor, ami, amikor meg, a hitelminősítő intézetek megsértik a jogszabályokat a, abban az esetben, a, egy beruházó például bírósághoz fordulhat a hitelminősítő intézet e, ellen. Természetesen be kell bizonyítani, hogy az adott rendeletet megszekték, megsértették, jogsértése került sor. Éppen ezért nagyon sok lehetőség van arra, hogy a vérelmet is biztosítsák, abban az esetben, hogyha a, egy beruházó mondjuk jogsértésért bírósághoz fordul. Tehát például a rossz hitelminősítések esetében egészen odig, odáig elmennénk, hogy ha jogsértése került sor, igenis a bírósághoz fordulhassanak. Raportőr asszony, parancsoljon. Thank you. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen minden kollégának, Bodónak, Masszi úrnak, Lichtenberger asszonynak és önnek is, elnök úr. Köszönöm szépen a nagyon jó tanácsaikat. Ezeket lejegyeztem, mindazt, amit elmondtak a felelősséggel, a függetlenséggel, az átláthatósággal, a diversitással kapcsolatosan és a, tehát a felelősség témája az egyik kulcs kérdés ebben az irányelvben is, és köszönöm a bizottságnak is, hogy ezt aláhúzta. Azt hiszem, hogy csak is egyet lehet érteni ezzel ahogy már mondtam, időben fogom bemutatni a szövegtervezetemet, és hogyha vannak még megjegyzéseik, észrevételeik e fontos dossziéval kapcsolatosan, kérem ne habozzanak. Köszönöm szépen a résztvevőknek, a vita résztvevőknek. A következő napi rendi pont a 13-as Dagmar Roth Pérent jelentésről van szó. Parancsoljon! Köszönöm, elnök úr, gratulálok önnek természetesen az alelnököknek is. Gratulálok, és az egyik árnyék elő, árnyék elő közelük Bárgyazáre kolléga, aki nyilván ugyanolyan jól ismeri ezt a javaslatot, mint én. Kedves kollégák, engedjék meg, hogy itt az első vita során a mai napon ahol egy szöveg is szerepel, egy kis strukturális bevezetőt tartsak. Először a javaslatot mutatom be, aztán majd egy néhány módosító ötlettel állok elő részemről, és utána elnök úr, ha megengedi, egy menetrendet nyújtanék be a szakbizottságnak, hogy megfelelően tudjunk haladni a munkával. és hát persze a jelentésemet a következő hetekben lefordítatnám, és megvárjuk a többi szakbizottság véleményét, akik szintén itt dolgoznak. Nézzük a bizottsági javaslatot először. Önök is tudják, hogy az alapszabály, a 2004-es alapszabály az éves bérkiigazítás és a szolidaritási járulék, vagy válságjárulék, ahogy korábban nevezték, tartalmazza még hozzá egy adott határidővel, és ez a határidő jár le 2012-ben. Vagyis fennáll a kötelezettsége annak, hogy a bérkiigazítás módszerét, az úgynevezett válság, de én inkább szolidári, szolidaritási járuléknak nevezném a bizottság is ezt teszi. Nos, hát ezt hogy átdolgozzuk. Idén ez a feladat, hogy 2013. január 1-ével egy korrekt, megbízható jogrendszer álljon rendelkezésre. Kiegészítésképpen hozzájön még a helyzethez. Az elmúlt években a bérkiigazítás esetében 2011-re nézve kialakult egy adott helyzet, az Európai Bizottság és a tagállamok között egy bírósági eljárásra került sor, ahol az Európai Bizottság véleményét igazolta vissza a bíróság, ahogyan kiszámolta a bír fejlesztést, de elmondta, hogy a válság záradékot konkrétabban kell meghatározni. És ezt megteszi az Európai Bizottság a javaslatában, ahogyan ezt előírták neki, olyan értelemben, hogy engedelmeskedik az ítéletnek. Ezek azok a részek, amelyekről beszélnünk kell, hangsúlyozom kell. Az összes többi az a kűr amit a bizottság javaslaton túl még megtett, arról majd beszélek. Vegyük akkor az éves bérkiigazítást, vagy bérfejlesztést. De természetesen a nemzeti köztisztviselőkkel való összehasonlítás és a tagállamok figyelembevétele, az összes tagállam figyelembevétele egy új aspektust. Mindeddig egy átlagot vontak, nyolc tagállamot figyelembe véve. Az Európai Bizottság első tervezetében Lengyelország és Svédország még hozzájött, tehát két tagállam, és ezt nem szerették a tagállamok Nyilvánvaló, hogy a lengyel gazdasági fejlődést túl jónak találták, és attól tartottak, hogy itt bérnövekedés jöhet, amit nem igen kedvelnének. Az Európai Bizottság egy egyszerű rendszert javasol. Az összes tagállamot figyelembe vesszük, mind a 27-et. Ezt én jónak tartom ez ellen nem élhet kifogással senki igazából, de hogy hogy tudjuk az adatokat megkapni, a szükséges adatokat, hát az egy sziszi-fuszi munka. Hogyha a tagállamok hiányos képességét már ismerjük, hogy az aros Eurostatnak milyen adatokat szállítanak, vagy a világhálóra kiteszik, de hát legyen ez az Európai Bizottság baja. És az eddigi 8 tagállam helyett a bizottsági javaslat 27-ből indul ki, amikor egy adott bér kiigazításról beszélünk. És itt a válság záradékot is újra alakítják, hogy mit, mit, jelent a, mit jelent egy válság, hogyan számítjuk ki az adatokat, de a korábbi válságjárulék is lejár év végén. Most szolidaritási járuléknak nevezik ezt az európai köztisztviselők esetében beszélünk ilyenről. Ez mindeddig 0,5 5,5%-ot ért el, és ezt most, most szeretnék 6%-ra növelni. Ezek a kötelezettségek ami a minimum egy javaslatnak. Lehetne a maximum is, ha úgy akarnák. És nekem ez tetszett volna, mert minden más, amit hozzáadnak vagy elengednek, némi önkényességre utal. Olyan önkényesség ez, hogy mi szerepel még a javaslatban, mit igyekszek kiigazítani, hogy hol akarok cleaning upot csinálni, hol megpróbálok maradványokat eltüntetni. 2004-ben ugye a gyakorlat 2004-ben megszületett ez a döntés, de azóta nem jól gyakorolható. Tehát egyfajta ilyen gyűjtemény jön itt össze ezekből, és az első vita során már ezt itt elmondtam, én egy lecsupaszított reformot akarok, egy szigorú, kemény reformot akarok, amely csak azt módosítja, amit módosítani is kell mert különben mindenféle munkaviszony, mindenféle részletébe belemehetnénk, és jövő év végén is ezen dolgoznánk. Ehhez még szeretném elmondani, hogy mennyi időre van szükség a tanácskozásra, az kihat a bérstruktúrákra is. Hogyha 2013. január 1-ével nem jön létre az új alapszabály a köztisztviselők számára, akkor a kiigazítási mechanizmus egyrészt megszűnik, de megszűnik a szolidaritási járulék is. Vagyis 2013. január 1-től az összes köztisztviselő bére 5,5%-kal nő. Ez egyfajta időkeret, amit meg, meghatározza a munkánkat szerintem. Ha csak nem akarunk valamit változtatni, aztán a bizottságnak vannak további javaslatai is persze, nem akarok igazságtalan lenni Levasseur kollégával szemben és Rokesz kollégával szemben, akik dolgoztak ezeken a javaslatokon. Egy mixet készítettek, megtakarítási intézkedésekből kiindulva, a megtakarítás, a spórolás, a több éves pénzügyi tervezés szempontja az egyik oldal, a mix egyik része, aztán nem modern, vagy nem érthető, vagy nem népszerű dolgokat is hozzáadtak. Egy néhány pontot most itt kiemelek a mixből, a legfontosabb, ahol a megtakarítási potenciált igyekeznek teremteni. Az Európai Bizottság a több éves pénzügyi tervezésben emellett tette le a garázs, de a tagállamok még nem döntöttek erről. A menetrend az ütemterv ezzel kapcsolatban az, hogy a júniusi tanácson születik döntés, határozat, hogy a tanács megteszi, Most már meglátjuk, de napi rendben van. Akkor vegyük az létszámcsökkentést 2018-ig. Itt ugyanazt tudom mondani, mint amit már az első vitában elmondtam. Helyesnek tartom, hogy az intézményeinket felülvizsgáljuk, a tekintetben, hogy a szükséges megtakarítási intézkedések kapcsán személyzettel is tudunk-e takarékoskodni, de a fűnyíró elvet az 5%-os szabály alkalmazását az összes intézményre nem tartom jónak. Csak hogy érzékeltessen, miről is van szó, kb. 2000 és 2010 között a személyzet növekedés, a létszám növekedés az intézményeknél, a státuszokat tekintve az elmúlt 10 évben a bizottságnál 22% volt, a tanácsnál 34%, az Európai Parlament esetében 52%, a régiók bizottságánál 140%. Az Európai Bíróságnál nem volt komoly növekedés. És hogyha most az összes intézménynek 5%-ot kell a nagyon különböző feladat esetekkel, nálunk a Lisszaboni szerződés miatt egyértelműen nő a feladat terhelés, a kötelezettségünk persze megvan, nem akarunk mi ezzel menekülni, hogy takarékoskodjunk a személyzettel, de ezt azt gondolom, hogy testre szabottabban kell csinálni. És hogyha az Európai Bíróságnak azt akarják mondani, hogy takarítson meg további 5%-ot a személyzetben, önök is tudják, kollégák, garantálhatom, hiszen rendszeresen önök is nyomon követik az ítéleteket, kétszer ennyi ideig fog tartani a bírósági eljárások időtartama. Tehát, hogy több személyzet kell a bíróságnak, mint most, azt mindenki tudja. Hogy más intézményeknél, mondjuk a régiók bizottságánál, akár még 5% is megtakarítható, azt el lehet képzelni. Aztán persze a kisebb intézményeknél adott esetben ez nehézségbe is ütközhet, hát azt hiszem, hogy ezt jól látjuk, meg akarom nézni. Őszintén szólva nincs végleges megoldásom egyelőre. Aztán 37 és félről 40 órára akarják heti munkaidőt növelni bérkompenzáció nélkül. Ez is egy olyan intézkedés, amely a megtakarítási potenciált tudja erősíteni. Ezzel együtt jár a bizottság javaslata, hogy a 63-ról 65-re kívánja növelni a nyugdíjkorhatárt, és a korkedvezményes nyugdíjat is 55-ről 58-ra emelni. Ezzel megnyitnák a lehetőségét annak, ami eddig kivételt jelente, most rendszeresen lenne lehetőség erre, hogy 67 éves korig lehet dolgozni. az intézkedések fényében, amit a tagállamok hoztak meg a saját tekintetükben eddig, ez világosan megmutatkozik. Itt is van megtakarítási potenciál, én nem tartom túl nagynak, de lehet, hogy az Európai Bizottság ezt jobban tudja. Az Európai Bizottság egy csomagot, egész csomagot készített, amely az asszisztensek karrierjét szabályozná, Ennek hátterében az áll, hogy a 2004-es reform során új struktúrák jöttek létre, a, további, a korábbi kategóriákat megváltoztatták asszisztensi státuszba, és úgy tűnik, szükség lehet itt módosításokra. Azért van szükség módosításokra, mert a bérstruktúrák és a karrierek, a pálya, ívek az asszisztensek esetében meglehetősen drágának tűnnek, hogy úgy mondjam. A bizottság első javaslatában, tervezetében azt tervezték, hogy az asszisztenseket szerződéses munkaerővé alakítják át. Emlékeznek még talán az első vita során, én már akkor mondtam, én nem fogom ezt támogatni a szociális párbeszéd keretében, tehát ahol a képviselőkkel tárgyalunk, ott is elhangzott ez, és most egy javaslat született a bizottság részéről, hogy a szerződéses jogviszonyok ötletét feladta, és egy új kategóriát hoztak létre, egy új kategória, az asszisztens SC kiegészítéssel Itt is az a cél, hogy egyszerűbb tevékenységekre nézve egy alacsonyabb szinten kezdenek, besorolással, alacsonyabb besorolással kezdenek. A bizottság a táblázatában két fokkal ment lejjebb, mint az első AST foka, mínusz egy, nulla, aztán AST 1-es, ami lenne az első fokozat. Kedves kollégák, elmondhatom, ezt nem fogom támogatni. meggyőződésem az, hogy lehet különböző kategóriákat kialakítani, de szükség lehet arra, hogy legyen egy olyan beszállási pont, amely ennek ellenére garantálja, hogy titkárnőket, ki, külön mondom titkárnőket, mert több mint 80%-ban megint csak nőkről van szó, akik ezt a munkát végzik. Ezen a területen, és most is megmondom még egyszer nyíltan, lehet, hogy szokatlanul hangzik, de világos leszek. Nem csak a románokat, belgákat és bolgárokat alkalmazunk. Az nem lehet. Nem képzelhető el, hogy senki más nem jön egy más tagállamból. Abszolút meggyőződésem az, hogy az európai intézmények szolgálata egy multinacionális, több nemzetiségű szolgálat kell, hogy maradjon. Így tudunk jó teljesítményt nyújtani, meg kell tudni egymást érteni, közvetlenül és közvetve is, átvitt értelemben is és konkrétan is, és a földrajzi egyensúly egy rendkívül fontos faktor. Nem vagyok hajlandó erről lemondani és ha a táblázatot megnézik, akkor jól fogják látni, hogy senki sem lesz, aki egy második nyelv ismeretében is profi módon tud dolgozni, és ennyi pénzzel eljön Brüsszelbe. A jelentésemben azt mondom, hogy legyenek ilyen kategóriák, maradjanak ezek meg, de egy kategóriával feljebb kezdjünk, vagy az SC esetében nem mínusz egy, hanem nulla legyen a beszállási pont, és innen indulnak felfelé. Az Európai Bizottság sírva fogja azt mondani, hogy a megtakarítási potenciál csökken, ez így is van 2025-ben vagy 2030-ban, ilyen időszakról beszélünk, még az is elképzelhető, hogy valamilyen kisebb lesz a megtakarítási potenciál, de remélem, hogy egy olyan világban élünk itt az Európai Unióban majd akkor, amikor azt a pár milliót, e, akár két millió is, megint csak az Európai Bizottság felé nézek, hogy valahogy kibírjuk azt az egy vagy két milliót majd. Ezzel egyidejűleg az Európai Bizottság javaslata azt tartalmazza, hogy a karriereket korlátozzuk egy limit bevezetésével. Itt is, hát még meg kell néznem, hogy a karriereket az asszisztensek esetében hogyan tudjuk korlátozni, de egy néhány kollégával egyetértek itt a teremben, hogy helyes az, hogy nem kell AST 1-től 11-ig egy karriernek végigmennie, ahol a követelmény az, hogy egy újabb állásra pályázzon valaki. Nem lehet, hogy mindenki eljusson az AST 11-ig automatikusan. Itt egyetértek ezzel. A karrierek mesterséges félbeszakítását és aztán vannak a korábbi AST köztisztviselők, a munkatárs nők, megint csak azt kell, hogy mondjam, akik majd kettő, akik 2004 után kerültek felvételre, ők is egy új kategóriát alkotnak, majd aztán a jövőbeliek, akiket majd akkor vesznek fel, hát ez a megkülönböztetés szerintem nem szolgál arra, hogy jó legyen ez a szolgálat, és nem is igazságos, arról nem is beszélve. Ezt alaposan meg kell nézni még. Az Európai Bizottság Mm, mm, mm, egy kritizált dolgot is megfogott a, a hazautak szabadság csökkentése, ez eddig kettő hat nap volt, először javasolt a két napot, aztán tárgyaltak a személyzeti képviselőkkel, azt, azt mondták, hogy legyen három nap a távolság függvényében. Ezzel nincs gondom, őszintén szólva nem fogok ehhez hozzászólni, mert nem gondolom, hogy ez egy központi kérdés. Úgy gondolom, hogy kevésbé hatásos témákkal kéne foglalkozni, hanem olyan problémákat kell vizsgálni, amelyekkel meg tudunk takarítani pénzt, és javítani tudjuk a köztisztviselők helyzetét. Aztán az Európai Bizottság javasolta még, hogy a flexi time szűnjön meg a menedzsment pozíciók esetében. El kell, hogy mondjam, az Európai Parlamentben ez egy kísérleti projekt volt csak a flexitime esetében, méghozzá a fordítói szolgálatnál volt ez így. Az Európai Bizottságnál viszont más a helyzet, ott aki ezt kéri, élhet a lehetőséggel. egy olyan országból jövök, a, mindenkinek van egy saját hátizsákja, nemzetiségi hátizsákja. Vergütet bekommt in... Ahol vezetői pozícióban nem kapnak túlórát, mert egy adott bér kategóriában ez már egyszerűen benne van, de hát tudom, ez egy konkrét megközelítés, nem mindenki osztja ezt a véleményt, de elvárom a struktúráiknál, és a jövedelmekben, a, és egyéb struktúrákban is. Tehát mindenkitől ugyanazt várom, a menedzsmenttől is, és a legfelső vezetői szinttől is azt várom az intézményekben. Röviden, szerintem helyes a bizottság megközelítése, de nem vagyok biztos abban, hogy ezt a menedzserekre kell vonatkoztatni. Nem vagyok meggyőződő arról, hogy az igazgatók, vagy igazgatóhelyettesek, vagy főigazgatóhelyettesek, ezek nem szerepelnek egyébként a javaslatban. Nem csak rájuk vonatkozna ez, vagy az egységek vezetői. Nem szabad egy AD9-es tisztviselőt büntetni az, azért, mert head of unit lesz. Aztán míg 12-13 tisztviselőnek nincsen semmiféle ilyen posztja, de viszont többet dolgoznak, sokat dolgoznak, de ezt kompenzálják is nekik, hogyha nincsen pozíciójuk. Kedves kollégák, sokat tárgyaltam a kollégáimmal, a titkársággal, a szakbizottság titkárságával és a bizottsági adminisztrációval is tárgyaltam erről. Egyszer nem jutottam eredményre véglegesen. Jónak tartom az ötletet, hogy legyenek rugalmas munkaidők, ez egy korszerű dolog Jónak tartom, hogy a munkaidőt a szolgálat igényei szerint lehet alakítani, de hogy ez feltétlenül oda vezessen, hogy plusz szabadságnapok jöjjenek ki belőle, ez egy következő kérdés. Ezt még újra meg kell néznünk szerintem, hogy mit akarunk ezzel kezdeni. A megtakarításról pedig azt tudom mondani, hogy a 2004-es reformok 3 milliárdot takarítottak meg a mai napig, 2020-ig még hozzájön 5 milliárd euró a megtakarításokból, vagyis az eddigi szabályok 2020-ig összesen 8 milliárd eurót takarítanak meg, a bizottság által javasolt módosítások 2020-ig még 1,05 milliárd eurót takarítanak meg az 5%-kal, amit csökkentünk a személyzetben. Tehát 85%-ról van szó. Aztán 90 millióról beszéltünk, ez nem olyan túl nagy összeg ebben az időszakban, az új karrier struktúrák révén és 50 millió hozzájön még az új fokozatok bevezetése, az az SC, ahogy újra kalkulálják a hazautakat, évente egyszer az 50 milliót jelent, aztán 20 milliót jelent még a nyugdíjkorhatár megemelése. Vagyis összességében 1 milliárdot hoznak még ezek az intézkedések évente hosszú távon. Lesz javaslatom az új pozíciókkal kapcsolatban, fokozatokkal kapcsolatban, és vannak gyakornokok nálunk, azok csak nálunk vannak ilyenek, ezek ne lábjegyzetben szerepeljenek, hanem legyenek a rendelkező részben. Az asszisztensek esetében tehát az átmeneti asszisztensekről beszélünk, azok, akik 2004-től kerültek felvételre, és egy új csoportot képeznek, hogy úgy mondjam, itt a bizottság azt javasolta, hogy az AST 7-ig legyen automatikus az előre men, előmenetel, de amikor felvették őket, még AST 11-ről volt szó és itt szeretném AST 9-re emelni a lehetőséget a FlexiTime kapcsán, pedig már elmondtam, olyan szabályt akarok, amely a munkaidő rugalmas kezelését, adminisztrációt teszi lehetővé, de nem vezet további 24 szabadságos naphoz évente. Még egy dologról nem beszéltem, a karrierek csoportosításánál az asszisztenseknél az Európai Bizottság azt is javasolta, hogy legyenek százalékos arányok, hogy eddig is, amelyek eh, lehetővé teszik eh, az előrelépést az egyik fokozatból a másikba. Az Európai Bizottság itt egy eh, szűk keresztmetszetet hozott létre az AST 9-ben az átlagos 20-25 százalékról 8%-ra ment le. Azt is meg kell nézni, hogy adott esetben szükség van-e valamilyen korrekcióra. Végül pedig szeretném elmondani, hogy a parlamentből megkerestek, de a többi intézményből is szükségesnek tűnik az, hogy a felhívjuk a figyelmet a fogyatékkal élőkre és a fogyatékkal élők diszkriminációja, illetve hogyha a családban van fogyatékkal élő, tehát eh, itt megfelelő megfogalmazásra van szükség, nem végleges, még ahogy én ezt kitaláltam, nem elég elegáns, de eh, helyesnek tartom, hogy ezzel foglalkozzunk, eh, és így legyen a szövegben is. És nem akarom azt hallani, hogy úgy is megcsináljuk. Jobban szeretném, hogyha ezt beleírnák a szövegbe, és hát a kollégák is ezt mondják. csomó olyan dologról van itt szó, amelyben nem, nem is tudatosult eddig. Nem csak arról van szó, hogy hogy lehet akadálymentesen bejutni egy épületbe, hanem arról van szó, hogy egy megfelelő munkahelyet, egy korrekt munkahelyet hogy lehet létrehozni. De már ez önmagában elég baj. Végül pedig Kedves kollégák, van egy néhány terület, amelyek csak a mi intézményünket érintik, és hát a rapkai féle jelentésben is szerepelni kellett volna például az új diplomáciai szolgálat esetében, akkoriban a tanács és a bizottság azt mondta, hogy nem, legyen ez korrekt a törvényszövegben, és ezt meg is fogjuk csinálni, ezt tervezem. Az egyik egy a Strasbourg-Brüsszel közötti közlekedéssel foglalkozik. Talán az Európai Bizottság eh, fel tudja ezt vállalni az utazók számára, aztán az akreditált asszisztensek a képviselők mellett nekik is lehetőséget kell adni arra, hogy 67 éves korukig dolgozzanak. Az asszisztensek alapszabályában ez nem szerepel. A ciklus első részében, amikor az asszisztensek és asszisztens statutummal foglalkoztam, és akkor már ott szabályoztuk is ezt egyes részletkérdésekben, de szerintem korrekt lenne, hogyha ez bekerülne a mostani szövegbe is. Végül pedig ezt is szerepeltetni kellett volna már a rabkai jelentésben is korábban. Az 50. cikket politikai frakciókra is alkalmazni kell, a, a frakciók ezt szeretnék az intézmények ezt kilátásba helyezték egyébként, hogy ezt hogy tudjuk megfogalmazni, hogy ezt jól lehessen alkalmazni a visszaélés nélkül, kis és nagyobb frakció keretei között, hogy hogyan tudjuk megoldani például egy százalékos megkötéssel, azt még nem tudom. Köszönöm a türelmüket, végül pedig elmondom a menetrendet. Ma egy első véleménycsérre kerül sor miután megszületett a bizottság részéről egy első törvényszöveg, azt tervezem, hogy a jelentésemet február 8-a körül adom ki fordításra. Jó lenne, hogyha március 1-én egy második véleménycserére sor kerülhet. Ne? És jónak találnám, elnök úr, hogyha meg tudnánk állapodni, hogy március 8 körül legyen a módosítók határideje, és utána egy újabb véleménycsere, március 26-án, 27-én, elkörül valahogy ez a menetrend tehát. És ez azt jelenti, hogy a többi szakbizottság is, amely együttműködik, az elkészítheti a saját véleményét ezzel kapcsolatban és akkor elmondhatom, hogy elnök úr a tanács helyzetéről is szólni ki néhány szót. És a korábbi elnökséggel is tárgyaltunk már erről. Nagyon jó tárgyalások voltak ezek a mostani elnökséggel. Is tárgyalunk. és a tanács adminisztrációjával is tárgyaltunk. Itt az a benyomás alakult ki, nyilvánvaló, hogy a Dán elnökség munkacsoport üléseket hív egybe. Nem vagyok benne biztos, hogy olyan nagyon fontosnak tartja ezt a Dán elnökség. Megpróbálta a Dán miniszterelnöknek ezt elmondani elmúlt héten. Nagyon barátságos, egykori kolléga, akit nagyon barátságos módon azt mondta, hogy keresse meg a nagykövetet, aki azt mondta, hogy hát nagyon oda fognak rá figyelni. Minden esetre, aminek jelentősége van, az a júniusi tanács előkészítése, amikor a több éves pénzügyi programról döntenek, azt gondolom, hogy meghatároznak egy megtakarítási összeget, amiről az intézményeknek kell gondoskodniuk utóbb. De ez még a jövő zenéje. És utána elméletileg nagyon gyorsan alakulhatnak a dolgok. Ezért fontos, hogy felkészüljünk, hogy a parlamentnek legyen véleménye, és nagyon korán önök, de persze a koordinátorok is végül is meglehetősen gyorsan tudjanak reagálni a hogy tudjanak tárgyalni a tanácsal, a bizottsággal, mert egyelőre nincs végleges az asztalon, de tulajdonképpen még gyorsabban akartam ezt csinálni, de tudom, vannak határidők, ezeket nekem be kell tartani, ezért ami az önök mi erősségeinket illetik elnök úr, amikor tárgyal a tanács képviselőivel, de az összes többi, az árnyék előadók is Baldazára úr már régóta foglalkozik ezzel a témával, a koordinátorok is jobb pozícióban vannak. Jó lenne, hogyha a menetrendet be tudnánk tartani, és ezzel egyidejűleg élnénk a lehetőségeinkkel, hogy bátorítsuk a tanácsot arra, hogy a tárgyaljunk. Sőn, Herr Kollege Baldassar, bitte. Baltazar kollega. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen a jelentéstevő asszonynak ezt a nagyon világos, nagyon pontos beszámolót, nagyon kimerítő előadást tartott. Erről a nagyon lényeges kérdésről nem másodlagos ez a kérdés. És tudjuk azt, hogy a köztisztviselők szabályzata egy nagyon fontos téma. Különösen most, amikor egyfajta diffúz válságban vagyunk, éppen ezért fontos az objektív értékelés. Figyelembe kell venni összességében, általánosságban is a helyzetet, és Mm, sok esetben demagogikus populista értékeléseket is hallunk a téma körül. Azt hiszem, hogy itt egy olyan érvelésről van szó, vagyis úgy tudjunk, tudunk érvelni, hogyha megvannak a megfelelő információk. És e, ezekben a napokban már én is több hírt kaptam, információkat kaptam, és tisztában látom a helyzetet. Nagyon sok persze a közhely, elsősorban a média vagy a sajtó részéről a köztisztviselőkkel kapcsolatosan a, az Európai Unió összköltségvetése mindössze 300, 3 százalékot tesz ki. Tehát ha figyelembe vesszük, ugye mondjuk Párizs összes köztisztviselőjét, hát ez szinte kevesebb, mint, mint az a szám. A médiumok sokat írnak ezekről a témákról, de el lehet mondani, hogy az átlag keresete a köztisztviselőknek olyan 5000 euró körül van, és azt is jelezni kell, hogy egyes országok a tanácsban megpróbálnak egyfajta, hogyan is mondjam, egyfajta megszorítás felé eh, orientálódni. S egyesek eh, több jövedelmet szeretnének, mások esetleg kevesebbet, de Mindenképpen fontos odafigyelni korrekt módon erre a témára. Általánosságban a bizottság javaslata, amelyről ilyen részletesen beszélt Rod Berend kolléganő, egy elég kiegyensúlyozott javaslat, ha bár lehet rajta javítani, el lehet mélyíteni az ért értékelést, vagy akár más értékelést is e, elképzelhetünk. De kétségtelenül a bizottság is és a parlament javaslata is teljes mértékben megegyeznek, harmóniában vannak a jelenlegi európai helyzettel. Egy milliárd eurót kell megtakarítani évente és 5 milliárdot vett alapul már 2004-ben a módosítás. Tehát ez azt jelenti, hogy mindenhol megszorításokra kerül sor. Mindez azt jelenti, hogy 5%-kal csökkenteni kell a személyzet számát is a különböző intézményekben. Természetesen ellentmondásos lehet az, hogy a parlamentnek a Lisszaboni szerződés értelmében nagyobb a hatásköre most, és ennek ellenére csökkentenie kell a személyzete számát, csak úgy, mint a tanács személyzete számát. Ez egy célkitűzés, amelyet meg kell valósítani. 5%-kal kell az administratív költségeket is csökkenteni. Dagmar nagyon jól illusztrálta a különböző területeket, 63-ról 65-re növelik a nyugdíjkorhatárt, aztán nem 55, hanem 58 éves korban lehet korai nyugdíjazást kérni, sok területen vagy csökken a jelenlegi százalékarány szám, mm, vagy pedig egy szinten marad. Aztán többet kell dolgoznunk, több munkaórát kell dolgoznunk. Most már nem lehet automatikus karrierépítést elképzelni. Vannak formális szelektív időszakok is, képzési időszakok, például a köztisztviselők karrierje során is. Lehet, hogy ezeken a területeken is korrekciókra lesz szükség nagyobb lesz a felelősség is a köztisztviselők számára. Inkább a teljesítményhez fogjuk kötni az értékelést. Nagyon sok olyan aspektus van, amelyről én is szeretnék részletesebben beszélni, például az asszisztensek helyzetéről, azt hiszem, hogy ezen a területen a dinamikát jobban kell értékelni, vagy a szerződéses asszisztensek témája, például háromról hat évre lehet a szerződéseket megkötni. Sok esetben ez számomra nem igazán érthető, ugyanis egy hat éves szerződéses munka egy intézményben már ad egyfajta perspektívát, ha valaki mondjuk hat évig velünk dolgozik, nagyon nehéz azt mondani neki, hogy jó, akkor viszont látásra most már elmehet, keressen magának valami más. Tehát ugye a költségek csökkentése, a költ egyrészt, aztán a költségek jobb elosztása, másrészt szintén fontos területek. Aztán sok esetben ugye három nyelvet kell ismerni, a köztisztviselőknek, ez is nagyobb felelősséget jelent, több munkát jelent, de hát egyfajta privilégiumot ér, privilégiummal rendelkeznek mégiscsak az intézményekben dolgozók, külföldön dolgoznak, sok esetben ugye ez kihat a családi életükre is. Mondjuk egy olyan köztisztviselő, a, aki Brüsszelben dolgozik, azért nem olyan, mintha Londonban vagy ö, Rómában dolgozna. Sok esetben ugye ö, a felesége is, a házastársa is követi őt a munkahelyén egy más életmodellt fognak követni. A belga életmodell nem ugyanaz, mint mondjuk a, az otthoni életmodell. Tehát összességében nagyon sok a részletkérdés, de fontos az egyensúly biztosítása. Egyetértek az ütemtervel, amelyet javasolt a képviselőasszony, mert ha a különböző érveléseket el akarjuk mélyíteni, akkor arra idő is kell, idő is szükség van. Azt hiszem, hogy ez egy olyan téma, amelyel kapcsolatosan minden kollégának részt kell venni ebben a munkában, és mi is szándékozunk ezt megtenni. Frau Kollegin Licht. Köszönöm szépen. Tessék parancsolni Köszönöm szépen. Köszönöm szépen az átfogó felvezetését a téma egyes aspektusainak, és csak néhány elvi kérdésre szeretnék kitérni. A részletekről még bőven lesz módunk vitát folytatni. Először is osztom a kolléganő véleményét, hogy az nem fordulhat elő, hogy a takarékosság teljes mértékben a nőkre áruljon, és a nőkön hajtsák ezt be, illetve mindenek előtt a nőket érintsék ezek a takarékoskodási intézkedések. Véleményem szerint ez elfogadhatatlan már csak a ö, diszkrimináció ellenesség szempontjából is. Ez egyébként bevált gyakorlat, a saját országomban is megértem én már ilyen reformokat, de hát mindazonáltal azt mondom, hogy ennek a gyakorlatnak semmiképpen sem szabad teret engedni. Egy kérésem lenne a fogyatékkal élők alkalmazására vonatkozóan. Néhány tagállamban vannak kötelezettségek, kvóták, arányok. Kérdezem, hogy mi a helyzet ezzel kapcsolatban. Ugyanis azt hiszem, hogy itt sem lehet takarékossággal érvelni, mert itt az egyenlő bánásmód elve kell, hogy érvényesüljön, és ez elsődleges ebben a vonatkozásban, úgyhogy nagyon konkrét és nagyon jó megfontolásokra van szükség ezzel kapcsolatban. Csodálkoztam az ön által elmondottak hallatán a különböző növekedési rátákat illetően az egyes intézményekben, és különösen a régiók bizottsága, ugye ez a legkedveltebb színpada a mi tartományi vezetőinknek, és hát akkor ott szidják az európai intézményeket jó hangosan. Hát én meg azt mondom jó hangosan, hogy világossá kell tenni azért ezt is, hogy ott nő a legjobban a személyzet száma. Ami pedig ö, szükséges az érvelés szempontjából, véleményem szerint az az, hogy összehasonlításokat végezzünk bizonyos országokkal, és Balasszár kollégának abban igaza van, hogy azt is meg kell mondani, hogy mennyire különbözőek a követelmények. Különbözőek a követelmények ö, attól függően, hogy valaki európai szinten dolgozik, vagy pedig otthon végez valamilyen munkát. Az alkalmazás kritériuma is, a belépési feltételek, a felvétel feltételei is mások, sokan a rokoni kapcsolatok is elegendőek ehhez, itt azonban egy nagyon komoly versenyvizsgát kell letenni, ezt sem szabad említetlenül hagyni. És igaza van a kollégának, hogy a populista érveléstől el kellene tekinteni a különböző médiumokban, ezeket mindannyian ismerjük, ezzel nem kell foglalkozni, de azt hiszem, hogy azért mégiscsak akik részt vesznek ezen a vitán, szükségük lesz egy jó érvrendszerre, hogy aztán nehogy teljesen elfajult érvek kerüljenek előtérbe, és itt az is fontos tehát, hogy a tagállami feladatokkal összehasonlítsuk mindezt, és az ottani és a velünk szemben érvényes követelményekkel. Ez a fűnyíró elv, tehát a fűnyíró elv alkalmazása 5% minden intézménynél Hát ez egy nagy hiba lenne, ugyanis a követelmények különböző módon növekednek, vagy éppen akár csökkennek is. Azt is el kell mondani, most tudok egy példát is mondani a, a nyilvános vita ö, számára, ez jó lenne. Létrehoztunk egy intézményt, a Single Sky Europe, és ez nagyon so, sokkal kevesebb emberrel is jó eredményt tudna elérni, csak éppen a tagállami szervek a kisországokban vonakodnak attól, hogy a saját országukban végezzék ezeket a feladatokat, és inkább ide delegálják azokat. Ez nem a mi problémánk, hanem a tagállami struktúráké, és hát ott kell ezeket megoldani. Tehát itt is van még potenciál, amelyeket nem használunk ki, tehát a tagállamoknak is van még bőven tennivalójuk, illetve feladatuk, és ezt bizony szintén ki kell majd domborítani. Véleményem szerint azonban az egyik legfontosabb kérdés, és ezt már az osztrák reformok kapcsán is láttam, az, ez az, az automatikus előléptetés ez a Hát Ez egy probléma, ugyanis ha az ember nagyon alacsonyan kezdi, és nagyon magas szinten fejezi be, és az olyas valaki, aki nem tűnik fel, ott ül szépen az asztal mellett, ő az, aki ugye a legbiztosabb módon halad előre a létrán, a legmagasabb fizetési fokozatig, minden izgalom nélkül, aki viszont egy picit nagyobb lelkesedéssel dolgoznak, vagy esetleg többet gondolkoznak a saját intézményük javára, azoknak rögtön problémájuk lesz. Hát azért ezeken el kell gondolkozni minden intézménynek, mindenhol előfordul ilyen. Ezzel kapcsolatban csak azt tudom mondani, hogy a a tapasztalat azt mutatja, hogy az alsó fokozatokat egy kicsit feljebb emelik, és a fentieket egy kicsit lejjebb hozzák, akkor adott esetben ez egy igazságosabb rendszert eredményezhet, ugyanis a költségek azok különösen akkor magasak, amikor az ember elkezd dolgozni. Hát akkor születnek a gyerekek, már ha megengedhetik maguknak a, a párok, és hát akkor nagyobb az igény a mobilitásra, akkor próbálják megteremteni a, az alapokat. Tehát, hogyha még jobban csökkentjük a kezdő fizetéseket, akkor ez számomra elfogadhatatlan, mert ez, ahogy Baltezáre kollega is elmondta, ez már majdhogy nem a szegénység felé vezető útra visz. És az egyetemeken például nagyon negatív tapasztalatok vannak ezekkel az öt éves szerződésekkel. Nagyon komoly kutatási projektek azért nem végezhetők el, mert folyamatosan változnak a, a, az emberek. Nincs kontinuitás. És még egy szót ebben, ezen a szinten is, és a titkársági munkák szintjén is én amellett lennék, hogy egy a több nemzetiségűséget, a multinacionalitást vigyük előbbre. Nem lenne jó most egy kicsit gonoszul fogalmazok, de így foglalkozik, hogy ugye egy bizonyos gyalogság végzi a, a munkát, és hát az bizony megnehezítheti a, az életet. Úgyhogy most köszönöm a szót, és hát remélem, hogy egy nagyon termékeny és érvekkel kísért vitába, folyam, vitába kezdünk. Nagyon fontos, hogy jó információink legyünk, mert a médiából folyik a féligasságok sora, és egészen furcsa módon jelennek meg ezek a kérdések, és erre ö, reagálnunk kell, de felkészülten nekünk, képviselőknek, különben aztán túlzott reakciók jönnek, meg a részletek kerülnek előtérbe, és az egészet szem előtt érvesztjük. Köszönöm, és akkor majd ezzel kapcsolatban a raportőr asszony még szól az érveléssel kapcsolatban, de most Tájn asszony kért még szót. Igen, én is szeretnék köszönetet mondani a raportőr asszonynak a világos tagolásért, és hát végül is itt nagyon fontos stratégia pontokat, stratégiai pontokat határozott, meg sok minden egyetértek, de szeretném kiemelni, hogy takarékoskodnunk kell és gondolok itt mindenek előtt arra, hogy a déleurópai országok polgáraitól azt várjuk el, hogy mondjanak le sok mindenről, hát akkor nem kellene az Európa szkepticizmust még inkább növelni, Úgyhogy nekünk kellene jó példával előjárnunk a takarékosság terén, és hát csodálkoztam, nem csak csodálkoztam, mint Lichtenberger asszony, hanem hogy sokkolt engem, hogy 140%-kal nőtt a régiók bizottságának a személyi állománya hát <laughs> a mi munkánk számára értékelem én a régió bizottságának a munkáját. Fontos ez, persze, és tiszteletben is tartom, de hogyha beszélek olyanokkal, akik ebben a bizottságban dolgoznak, azt mondják, hogy ugye számukra ez az egyetlen lehetőség, hogy európai vagy nemzetközi szinten találkozzanak, párbeszédet folytassanak, mindig ez az érv, ami elhangzik részükről, de hogy aztán ez egy ilyen hatalmas munkatársi állományt igazol-e, azt azért kétlem azt mondta, hogy az Európai Bíróság személyvállománya nem nagyon változott. Vannak ott konkrét számok? Ha igen, akkor kérném szépen Ród Bérent asszonyt, hogy ezeket majd említse meg. És itt is világos lesz, hogy éppen a harmadik hatalmi ág az igazságszolgáltatás a mostoha gyerek, mint mindig. És azt próbálják háttérbe szorítani, ami a fűnyíró elvet illeti. 5%-os általános megtakarítás. Ez csak akkor van így, ha politikailag nem sikerül értelmes megoldást találni, és remélem, hogy mi ezt viszont meg tudjuk tenni, de azt is gondolom, hogy a saját, a tagállamokból érkező példák is azt bizonyítják, hogy bizony nehéz értelmes megoldásban megállapodni. Egy kérdésem van még a raportőr asszonyhoz nagyon fontos lenne, hogy tényleg minden tisztviselőt egyenlő bánásmódban részesítsünk intézményektől függetlenül. A mai jogi bizottságba érkezett egy megkeresés szeptember 14-én a mellékjutatásokkal kapcsolatosan, hogy ezeket jobban meg kellene vizsgálni, és hogyha jól olvastam ezt a feljegyzést, akkor ez nem sikerült, úgyhogy nagyon jó lenne, hogyha pontosan megvizsgálnánk még egyszer azt, hogy az adott tisztviselők és munkatársak nettó mennyit keresnek havonta, mert az adórendszereken mindig gond van, úgyhogy nem kell, és nem lenne jó, ha a összegről vitatkoznánk, ezt ugye mi is tudjuk, és a nettó jövedelmet kell összehasonlítani, és nem pedig a bruttó jövedelmet. Még egy kérdés, ami számomra nagyon fontos, és ezt Ruth Berend azt, hogy nem tartja olyan fontosnak, ez a szabadságos napok számának a csökkentése, illetve a hazautazásokhoz szükséges napok. A karácsony esetében ugye a parlament december 21-ig dolgozott, én munkatársak nélkül álltam aztán már a többnyire zárt parlamentben a végén, noha még sok volt a feladat, és otthon természetesen ha, ha jó körbenézünk, hát majdnem 23 ig 24-ig is dolgozik az ember szép szorgalmasan, és itt viszont mindenki halt már néhány nappal előbb. Na most Szicíliában, ugye a, a, meg kell nézni meg Finországban, a kettő esetében ugye meg kell más a, a hazautazásra fordítandó idő, illetve meg kell nézni, hogy a legnagyobb távolság mennyi, de azt gondolom, hogy azért három-hat napra igazániból nincs szükség. Nekem mindig az a gondom, hogy ez akkor most milyen nap, amikor a parlament zárva van, én azt hiszem, hogy vagy van szabadságra jogigényünk, vagy túlórára, arról, hogy lecsúsztassuk a túlórákat, de milyen kategória van még? Ezek a furcsa napok, amiket ugye a hazautazásra használunk, az egy hét, meg hogy visszajöjjünk, hát azért ma ez már nem fordul elő, úgyhogy ez egy hatalmas támadási felület mindenki számára. Én nem tudok, hogy ezt otthon hogy tudnám megmagyarázni, ezt nem tudom. Time asszony, még egy megjegyzés, hogy ez a vizsgálat, hogy ezzel mit csinálunk, meg mi történjen ezzel, ezt ma még egyszer a koordinátorok ülésén is meg fogjuk vitatni, és ott is ott lesz a raportőr asszony. Rendben van, akkor parancsoljon Gárgáni kollega. Jó, mi direk. Ennek a témának, ez a téma nagyon bonyolult és bonyolultság ellenére nagyon jó eh, jelentésről hallottunk. Ahogy Baldeszere kollega is mondta, minden kollégának részt kell venni ebben a munkafolyamatban. Mindjárt felelősek vagyunk, hogy milyen struktúrát alakítunk ki az európai intézmények terén. Én igazából nem is ismerem ezt az anyagot. Ön elnök úr nagyon jól tudja, hogy a múlt mandátumunk során nagyon sokat dolgoztunk annak érdekében, hogy a parlamenti asszisztensek szabályzata is jó legyen, és egy ilyen szabályzatot ki is tudtunk alakítani. Két és fél évig dolgoztunk ezen a rendszeren. Azelőtt egy teljesen rendezetlen helyzet létezett, most pedig a, a bonyolultság ellenére jól működnek a dolgok, de egy ilyen nagy intézményben és ilyen intézményekben nem csoda, hogy bonyolult a helyzet. A parlamenti köztisztviselők és asszisztensek nagyon fontos szerepet játszanak a munkánkban. Ha figyelembe vesszük a különböző európai kutatásokat, paramétereket, amelyek léteznek, azt látjuk, hogy nagyon sok a probléma, a kritikus problémák vannak. Például az olasz parlamentet alapul vesszük. Azt hiszem, hogy azonban nagyon sok olyan paraméter volt, amelyek segítettek bennünket eh, a munkánkban, azt szeretném elmondani, hogy igenis értem, hogy egy ilyen ö, probléma ö, nem ö, maradhat függőségben még a nyár előtt mindenképpen le kell zárni ezt a problémát. Éppen ezért ö, azt javaslom a jelentéstevő asszonynak, az elnök úrnak is, hogy ö, próbálják meg megnézni az egyes tagállamokban, hogy mi is a helyzet, és vegyék alapul a különböző paramétereket. Baldassare kollégának már mondtam, hogy össze kell egyeztetnünk a szigort, a takarékosságot és a hatékonyságot. Európában nagyon sokat beszélnek ezekről a problémákról. Én ismerem az olasz tapasztalatokat, és tudom, hogy ha túl sokat aláhúzzuk a takarékoskodás kérdését, akkor sok esetben a hatékonyság kárára tesszük ezt, úgyhogy figyeljünk oda, a profizmus, a szaktudás már válságban van az európai intézményeknél, már pedig ez egy alapvető érték, Természetesen tehát nem lehet a takarékosságot a profi, profizmus ellenébe tanulmányozni. Köszönöm, Herr Kollege Köszönöm, Masz kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon rövid leszek, mert már nagyon sok mindent elmondtak. A jelentéstevő asszonk pedig hát szó szerint csillogott, csillogó volt, brilliáns volt. Három megjegyzésem, észrevételem lenne vitával kapcsolatosan először is a hátrányos helyzetűekkel kapcsolatosan. Lichtenberger asszonynal egyetértek a kvótákat illetően vannak egyes tagállamok, ahol kvóták léteznek, és nagyon jól működnek. Például rokand személyek felvételével kapcsolatosan. Tehát azok, akik akik nyílt pályázatokon, tehát számukra is nyílt pályázatokat kell biztosítani, és nem szabad figyelembe venni a handicapjeiket. A, ami, amit az elnökünk elmondott, azzal egyetértek, és a bíróság működésével kapcsolatosan, amelyet én is ismerek csak úgy, mint mások, el kell mondani, hogy a, az Európai Bíróság munkája nagyban függ a fordítások gyorsaságától, hogy a, a különböző ügyeket minél korábban tudja tárgyalni a bíróság, ehhez szükséges a fordítások gyorsasága. Éppen ezért az Európai Bíróságnál vannak olyan bírák, amely, akik nyelveket tanulnak. Például volt egy ciprusi bíró, aki megtanult franciául, amit egyáltalán nem tudott, és például most már francia nyelven ítélkezik, tehát erőfeszítéseket tett minnyájunknak ilyen típusú erőfeszítéseket kell tennünk, akármilyen szinten is beszélünk egy nyelvet. Minnyáján, akik az intézményeknél dolgozunk, azok számára fontos. Persze az írott fordítás az más, nem lehet mindenkitől elvárni természetesen, hogy minden nyelven beszéljen, de figyelembe kell venni a személyzettel kapcsolatos problémák tanulmányozásánál ezt is. Végül pedig nagyon sokat beszéltünk már, és még továbbra is sokat fogunk beszélni a a, arról a bizonyos 5%-os személyzet csökkentésről. Ez egy nagyon súlyos dolog, de ami szerintem még súlyosabb, az az, hogy fel kell vállalnunk a kötelezettségeinket és a kötelességünket. Ez számunkra egyfajta kívánalom. Mind, minden eh, európai intézményt jól kell irányítani. És ezt csak úgy lehet megtenni, hogyha 5%-kal csökkentjük a személyzet számát. Természetesen értékelhetjük a különböző szolgálatok munkáját, de ne legyünk passzívak az irányításban, nagyon aktívaknak kell lennünk. Ez az 5%-ot célként ki kell tűzni, de a továbbiakban a helyzetet újra kell értékelni majd, és az 5%-os csökkentés persze egy másik kérdés is felvet, bizonyos szolgálatoknál, bizonyos szolgálatoknál több mint több mint 5%-os személyzet csökkentés kell ö, majd megtenni, de lesznek olyan szolgálatok, ahol kevesebbet. Mindig az adott intézményt és a szolgálatot kell figyelembe venni. Nagyon nagyok az elvárásaink, természetesen, és a jövőben újra kell majd értékelni a helyzetet. Köszönöm szépen. Az Európai Bizottság kíván még hozzászólni ehhez a vitához. Parancsoljanak. Merci, monsieur le, le président. Köszönöm szépen, elnök úr. Én azt hiszem, hogy a jelentéstevő asszony nagyon részletesen elmagyarázta a különböző elemek, elemeit a javaslatunknak, amelyet decemberben terjesztettünk elő. Azt hiszem, hogy a ténybeli kérdések körül szó volt. Ha megengedi, akkor néhány, akkor néhány kérdésre szeretnék válaszolni. Először is a az intézmények esetében a személyzet növekedését illeti. Ugye az Európai Bíróság esetében is az adott időszakra növekedett a személyzet száma, csak úgy, mint a bizottságnál és a parlamentnél is. Ami a karrierépítést illeti. Erről is volt szó, ennek is számos eleme van. Az hetes, hetes karrier az asszisztensek számára javasoltuk, a titkársági asszisztensek számára. Lehet, hogy egy félreértés volt. Itt nem itt egy olyan karrierről van szó, amikor is köztisztviselői karrierről van szó, tehát nem szerződéses karrierről van szó. Aztán va, vannak persze a szerződéses karrierek is, de ez nem az. Jelenleg egy asszisztensi karrier 2654 eurós jövedelemmel kezdődik, és itt 2160-at javasolunk, aztán az SZT titkársági tisztviselőnek a karrierre esetében korlátozásokat javaslunk az ASTS 6-os karrierre. Itt 4390 euró lenne a maximális havi jövedelem. Tehát itt köztisztviselőkről van szó, mondom, és nem szerződéses alapú karrierekről. Ami az átmenetet illeti, azt hiszem, hogy mindenki tudomásul vette a jelentéstevő asszony véleményét. Azért ez egy nagyon bonyolult dosszié, ne felejtsük el, két típusú problémával. Az egyik, amit javaslunk, mint modozat, megoldás, az az, hogy az asszisztensek csoportján belül az AST 1-estől az AST 9-esig menne, és aztán a második pedig a 10 és a 11-es lenne. Tehát itt egy külön választás van, és ez sokaknak aggodalmat okoz, de mi úgy gondoljuk, hogy jobban lehet a teljesítményt mérni. A 10-11-es kategória pedig hát kimondottan azok számára javasolt, akik nagyobb felelősséggel, felelősséget kell, hogy tanúsítsanak a munkájukban. Aztán a különböző intézményeknél vannak olyan személyek is, akik még mindig átmeneti státuszban vannak 2004 óta, négy kategóriában mm, léteznek jelenleg tisztviselők, aztán vannak az asszisztensek, aztán vannak olyanok, akik D vagy B vagy C kategóriárú köztisztviselők voltak régebben. 2004 óta ezekben a kategóriákban vettünk fel tisztviselőket, tehát 2004-től, és még nincs a helyzetük igazából lerendezve, tehát ezt meg kell tennünk, éppen ezért ez nagyon bonyolult helyzetet alakított ki, elsősorban az asszisztensek kategóriájában. Voltak olyan asszisztensek, akiket 2004 után az egyes kategóriába vettünk fel, aztán amikor 2004 után a pályázatot elindítottuk, akkor az 1-estől a 11-es kategóriáig soroltuk be őket. Ezzel kapcsolatosan azt is el kell mondani, hogy az 1-estől a 11-es kategóriában eső tisztviselőknek ugyanaz a különböző munka területe. Az az átmenet, amit mi javaslunk, egy az AST 1-től a 7-es kategóriákat fedné le elsősorban. Ezek a, ezeket a személyeket 2004 után vettük fel, vették fel, és ma ezek az AST 1, 2-es, 3-as vagy maximum 4-es kategóriához tartoznak és az azt jelentette volna, hogy csak körülbelül tíz év múlva érhették volna el a hetes kategóriát. Természetesen a perspektívát is figyelembe veszük a, az AST 1 és a 9-es közötti időszakra. Tehát ez azt jelenti, hogy így most kb. 11 nehány évre lenne szükség, hogy a karrierjük során előre lépessenek ezek a ö, személyek. Aztán voltak más kérdések is, amelyekről szó volt a karrierépítéssel kapcsolatosan. Az AST karrierépítés során el kell mondani azt, hogy fontos természetesen a takarékoskodás, itt nem elsősorban a bérek, jövedelmek terén, hanem a nyugdíjak terén. Ugye sokszor kritizálnak bennünket azzal, hogy magasak a nyugdíjak az EU-s intézményekben, de a karrierépítésnek mindenképpen ki kell hatnia ugye a jövedelmekre és a nyugdíjakra is. Sok es, sokszor támadnak bennünket, de azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos dolog, és ezt alá kell húzni. Ami a hosszú távú megtakarításokat illeti, jegyzeteltem mindazt, amit mondott a jelentéstevő, tehát 2020, 2030, 2040-ben minnyáján azt reméljük, hogy a helyzet egy kicsit jobb lesz. Hosszú távú megtakarításként évente kb. 1 milliárd eurót vettünk alapul. Tehát ez egy hosszú táv, a hosszú táv számunkra inkább 2050-hez van közelebb, mint 2040-hez, tehát 1 milliárd euró évente, ebből 400 millió a évente a megtakarítás a bérek jövedelmek terén, és 600 millió a nyugdíj vonalon. Figyelembe vesztük a megjegyzéseket, észrevételeket a szabadságolásokkal kapcsolatosan is. A jelentéstevő asszony aláhúzta, hogy hogy mi a helyzet például az utazások során, tehát hogyha az ember hazamegy a saját országába, itt hat napot vehetünk alapul évente, Mm, tehát ez, ez volt a helyzet, de ezt mi három napra szeretnénk csökkenteni, ez egy drasztikus csökkentés lenne, aztán azt javasoljuk, hogy a, az úti költségek megtérítését is csökkentsük, és egyszerűsítjük a kiszámítások módszerét is. Aztán Ugye, tehát fontos kérdések vannak a rokantak, általános helyzetűekkel, mindezt figyelembe vesszük, tanulmányozni fogjuk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a kiegészítést. Dagmar, parancsolj. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm Levasser úrnak, hogy kitért jó néhány pontra. Ha megengedik, akkor egy néhány reakció a kollégákra, és hát kommentárok formájában szeretném ezt megtenni. Beldezár úr teljes joggal felhívta a figyelmet arra, amire mások is, hogy meg kell nézni a karrier struktúrát, a, az automatizmust pedig eh, az előmenetelben felül kell vizsgálnunk. Leva Szőr úr is ezt mondta nagyjából. Teljes mértékben támogatom az Európai Bizottság megközelítését. Ez egyetlen, amit az AST területen támogatni tudok. Az eddigi normál AST-knél, a tízesnél, vagy pontosabban a kilencesnél egy határt meghúzni, és egy külön szabályt alkotni a tízesre, tizenegyesre az AST-n belül. Ez teljesen rendben van, ez világos. Nem is kell megkérdőjelezni, nem kell bírálni, úgy gondolom jelen formájában megnézem az utolsó sorba, ami képviselőink, akik a munkavállalói képviseletet alkotják. Az AST mellett kiállók, de remélem a munkavállalói érdekképviselet is kiáll, és azt mondják a kollégáktól elvárható, hogy egy újabb eljárásban vegyenek részt, hogyha ebbe a kategóriába akarnak kerülni. Baldazarra úr beszélt a szerződéses helyzetről. Persze, még mindig vannak szerződéses alkalmazottak, Nehéz a helyzet, az Európai Bizottság növeli 3-6 évre a szerződéses alkalmazhatóság feltételeit, de hát eh, ez sem mindig felel meg eléggé a szolgálatnak természetesen, de hát valahogy a diszkriminációt el kell kerülni. Tehát ha valaki végigment egy nehéz versenyvizsgán, amit én szerintem sose tudnék letenni, másrészt pedig valaki szerződéses alapon más feltételekkel, de mégiscsak egyszerűen fel lett véve joggal van itt differenciálás, de hogyha ennek úgy kell lennie, mint ahogy ön mondja, hogy ez nem felel meg a feladatnak, és Baldazar úr azt mondja, hát egyszerűen kidobják őket. Én szívesen látta volna ezt más szemszögből, a kollégák foglalkoznak a témával, aztán döntsék el, mit akarnak ezzel elérni. Az Európai Bizottság is nyilván megfelelő megközelítést alkalmaz. Lichtenberger asszonynak köszönöm a támogatást, mert még egyszer aláhúzom, ez az AST terület 85%-ban talán még inkább a csökkentés itt a nőket érinteni, és a nőket ugye bátorítani akarjuk, hogy álljanak munkába. Éppen ezért a flexitime esetében rugalmas akarok lenni őszintén szólva, ez az egyik oka ennek, de Lichtenberger azt mondja, valamire felhívta a figyelmet, amit Massipur is említett, a fogyatékkal élők helyzete. A kvóta nem probléma önmagában. Massipur igaza van. Ha csak gondolni akarnánk egy kvótára, akkor már a bemeneti feltételeket is meg kell nézni, akkor a versenyvizsgákat, a felvételt is meg kell nézni, de igazából nem erről van itt szó. Nem ezt akarják a kollégák, akikkel én erről beszéltem. Arról volt szó, hogy legyen egy hivatkozás a szövegben olyan, mint az ENSZ egyezmény például. Jó, hát nem minden szervezet hajtja ezt végre, de még ez sem elég önmagában, de lehetne hivatkozni például erre is. De egyszerűen függetlenül a kvótától bizonyos emberek, fogyatékkal élők számára munkaidőket, vagy a tagjaik, vagy a családtagok számára valamilyen lehetőséget biztosítani vagy egyszerű akadálymentesítés, vagy egyéb dolgok. De sok aspektusa van ennek, és igyekszünk olyan szöveget találni, ami eléggé általános egyrészt, másrészt viszont elég precíz is. Ezen dolgozunk. Lichtenberger asszony a tagállamokkal való összevetést említettem összevethetőséget. Az elnök úr is mondta, hogy az érvelésre térjek ki. Az Európai Bizottságtól segítséget kaptunk arra, hogy lássuk, mi a helyzet a nyugdíjakkal, stb. Itt, és ezt tegnap Baldazar úrral is megbeszéltem, az elnök úrral is megbeszéltem, mi az, amit fel tudunk használni a képviselők számára, mit tudok előkészíteni, mit, mit kapnak készhez a képviselők. De ez csak részben elegendő. A tagállamoknál nagyon különböző módon veszik fel az embereket. Németországban elég könnyen közszűzés elő lehet valaki, míg az Európai Unióban ez nehezebb. Tehát összehasonlítható dolgokat kell megnézni. Például az Európai Unióban van 11%-os nyugdíj hozzájárulás, számos tagállamban egyáltalán nem fizetnek nyugdíj járulékot, vagy nagyon alacsonyat, 3-4%-ot, vagy de vegyük a nyugdíjkorhatárt, stb. Ilyeneket tudunk összevetni egymással. A béreket nagyon nehéz összevetni, és nem is vagyok kész arra nem látom értelmét. Nem vagyok egy bel, hajlandó egy belidi munkatárs bérét összevetni, tehát ott, ahol iskolában járt, ahol tanult, stb. olyas valakivel, aki egy nemzetközi szervezetben dolgozott. Tehát tényleg almát almával, körtét a körtével. Tehát alma-alma az azt jelenti, hogy más nemzetközi intézményekről beszélünk, vagy nagykövetségekről. Hát szívesen megadom a nagykövetségeket. De a világ egyik legnagyobb titka az, hogy egy állandó képviselő mit keres. És az annyira transzparens tagállamok, akik annyira transzparensek, mi egyébként transzparensek, átláthatók is vagyunk nálunk, nincsenek plusz kifizetések, minden a törvény szövegében van benne. A tagállamoknál ez bizony másképp van. Egy kérés, ami eddig nem valósult meg, hogy megkapjuk az áttekintést. 2004-ben volt egy ilyen áttekintés, most már utólag nem tudom megmondani, hogy mennyire volt az jó, mindenesetre megbíztunk valakit, ezzel amikor az állandó képviseletek még egy kicsit szívesebben nyilatkoztak és nyitottabban működtek. Mit keres egy állandó képviselő? Ezt talán még meg tudom találni. De mit kap általányként például, mennyi pénzért megy ebédelni, vagy szakácsot mennyiért alkalmazhat. Tudom, hogy vannak ilyenek, de nem tudom a számokat. Mi az, amit adómentesen vesz? Évente egy autót, soha, vagy évente egyszer egy rekamét, vagy bármi más, tehát senki se tudja. Tudom, hogy vannak ezek a dolgok, de senki se tudja. Az Európai Bizottsághoz fordulok persze, ők szívesen végrehajtják az összes kívánságomat, de ezt még nem tudták. Így kell ezt összehasonlítani. Megnéztem a tagállamainkat, akik annyira spórolnak, hogy milyen bérstruktúrák vannak ott 2010. júliusától 2011. júliusig 3,6%-os bérnövekedés volt Belgiumban, 2%-os Franciaországban, Németországban 1,3%. Ennek fejében Németország 2012-re egy 13. havi bért vezetett be, ami mondjuk egy 2,4%-os további vélemés, vélemelést jelent. Tehát két év alatt Németország a közszolgák bérét 3,7%-kal emelt. Ez csak érdekes mondom, az Európai Bizottság bérfejlesztés 1,7%-ot tervezett 2011-re a tagállamok ezek után az Európai Bizottságot elkezdték bírálni emiatt, elutasították a javaslatot, az Európai Bizottság most megint az Európai Bírósághoz fordul. Csak hogy érzéketesen miről van szó, Animal Farm vannak egyenlőbbek, ismerjük ezt, a tagállamok képviselői körében ez nagyon jól alakult. És persze, Rittenberger asszonynak igaza van, 521 munkatársról van szó a régiók bizottságánál. Persze, ez nem olyan nagyon sok, de 140 százalék attól még 140 százalék. Függetlenül attól, hogy mit csinálnak. Jó, tudom, a régiók bizottságának főtitkára nem szívesen hallja Stál úr, hogyha itt a régiók bizottságáról beszélek. Ez egy fontos dolog, hogy eh, képviselők, helyi szintű képviselők eljöjjenek, vagy tartományi képviselők eljöjjenek. A munkában igazából nem veszem észre, mi történik. Persze eljönnek Brüsszelbe, jól érzik magukat, a költségeket be, beszedik. Ez egy legitim dolog, hogy a költségeiket megterítsék, illetve a napi díjakat megkapják, de aztán odahaza nagyon populisták tudnak lenni ezek után, és erre nem kell 140%-kal több személyzet a régiók bizottság de ez most már nagyon személyes volt és persze az érvelést megadjuk majd önöknek, de mindenki úgy használja ezt fel, ahogyan ő szeretné. Akkor Gagani úrra szeretnék reagálni. Hát nem olyan könnyű az egyes országokat megvizsgálni. Egy eh, miniszteri tanácsnok Németországban nagyon el tud némulni, amikor a kiegészítő bérekről beszélünk. Nem az, ami megjelenik az újságban, hanem az, amit még pluszban bezsebel akkor nagyon csöndben tud lenni, és ott az együttműködési készség nagyon lecsökken. De a kérdéseket el lehet küldeni, jó lenne összegyűjteni az adatokat. Ez nagyon érdekes lenne április elsőjével. Aztán Massi úr említette, igen, a csökkentések fontos, meg kell mutatni, hogy csökkentést tudunk elérni, és szeretnénk új állásba helyezni embereket, át csoportosítani munkaerőt, de a lehetőségeink keretei között. És ezt alaposan meg kell nézni, hogy erre szükség van-e. Tájnasszony utalta arra, hogy egyenlő elbánásra van szükség, ez világos. A nettobéről beszélt. Tájnasszony ez nem igazán célra vezető eszköz, mert a nettó bér nem igazából tartalmas dolog arra nézve, hogy milyen emberre vonatkozik. Adott esetben van egy házastársa valakinek, aki nem dolgozik, vagy van két, három, négy, öt gyereke valakinek, és ekkor magasabb a háztartási hozzájárulás. Tehát ha minden tisztés előtt egyenlően akarunk megvizsgálni, akkor a brutto bérekből kell kiindulni. Úgy általában mondom, nem konkrétan Tájnasszonynak a szabadságot illetően helyes, hogy vitázunk erről. Ugye a jó adminisztrációnak része az, hogy vitázunk valamiről, de nem akarok populista lenni, és nem kezdem kiszámolni, hogy mely országban vannak háztartási napok köztisztviselők számára. Ha ezt a vitát folytatni akarjuk, hol van háztartási nap. Háztartási nap Berlinben volt, nem tudom, Németországban ez a helyzet, egyes tartományokban még van, tehát ilyen családi napok, mindegy, hogy hogy nevezzük, háztartási nap, bevásárlási nap, stb. Tehát, hogyha meg vagyunk győződve arról, hogy nemzetközi szervezet vagyunk, nemzetközi intézmény, Na, több van ilyen. Tehát még nemzetközi adminisztrációval rendelkezünk, és hát ez azt jelenti, hogy óriási sugárból érkeznek a az itt dolgozók a 27 tagállamból, akkor tudni kell, ezeknek az embereknek joguk van arra, hogy hazautazzanak és a családi kapcsolataikat ápolják. Ezt akarjuk, nem? Nem akarjuk, hogy a történelmüket feladják, mi azt akarjuk, hogy a kultúrájukban éljenek tovább, legyenek kapcsolatai, ne égessék fel a hidakat maguk mögött. Az egy évi egyszeri lehetőség. Minden nemzetközi szervezetben van ilyen az Európai Beruházási Banknál is van ilyen. És ezt nem akarom megkérdőjelezni, és elfogadom a csomag részeként. Ezt igenis alkalmazni lehet, hogy attraktívabb legyen egy ilyen munka tisztviselők számára. Amikor fel akarunk venni valakiket, akkor nem csak a bérről van szó, egy csomagot vizsgálnak meg. Az Európai Bizottságnál előfordul meg nálunk is az adminisztrációban, hogy nagyon jól képzett eh, IT szakemberek azt mondják, ez rendben van, jó, a bér már oké. Okay. Mit fizettek a gyerekek iskolájára? Mit kapok még nyugdíjként hozzá, ami Nagy-Britanniában bizonyos országban teljesen elfogadott, és akkor megnézik a csomagot, hát köszönjük szépen, akkor inkább máshova megyek. És ez a mindennapok része, ez nem egy kivételes eset. Vonatkozik ez a jogászokra, jól képzett jogászokra, de vonatkozik mindenki másra, a jól képzett emberekre. Ezért eh, ne legyünk túl mazohisták, hogy állandóan korbácsoljuk magunkat, hogy túl jól élünk, túl jól élünk. Hát eh, mi képviselőként, eh, ugye, egy 33%-át kapjuk egy európai bírónak, jó, én talán többet érnék, de jó, hát ennyit érünk, mindenki, aki úgy gondolja, hogy túl sokat keres, az adományozzon belőlem. Nem vagyok felkészülve arra, és kész sem vagyok arra, hogy bizonyos jogokat, amelyekkel elkezdtek dolgozni a tisztviselők, megkérdőjelezek. Nem kérdőjelezem meg, hogy évente egyszer hazautazzanak, és ezt kifizessék nekik. Teljes joggal meg kell nézni, viszont, hogy hogyan tudjuk ezt korszerűsíteni, hogyan tudjuk a költségeket jobban meghatározni, az Európai Bizottság ezt megteszi, vagy valamilyen kalkulációs mechanizmust alkalmazunk, és a hatról három napra csökkentsük a hazautazásra szánt szabadságot. Ja, tájnasszony, könnyen mond valamit, persze két óra alatt elrepülhet az ember valahova. Én nem írom elő senkinek, a tisztviselőnek sem, hogy három hetes útja Horvátországban, jövőben Horvátországról beszélünk, vagy Spanyolországba, Portugáliába, Finnországba, hogy mindenképpen repüljön gyerekekkel, mindenkivel. Én megmondom őszintén, ha Dél-Tirolba megyek túrázni, akkor nem repülök, mert az autóm tele van minden túrabakancsal, pokróccal, stb. Tehát ez, és ezt tartom magam. Igenis, hogyha egy kolléga azt mondja, hogy három nap túl sok legyen kettő, lehet vitatni. Én rendben levőnek tartom a három napot, a két napot, és nem ebbe fogok belekapaszkodni, de összességében nem lehet megkerüljelezni, és nem jelent problémát nekem ez, hogy ezt elmagyarázzam Berlinben. Aztán a végén, le, amit Levasseur úr mondott, igen, igaza van, hosszú útot, útra indulnak, amikor megtakarítási potenciáról beszélünk. Hogy mi van 10-20 év múlva Levasser úr, mondta, és az AST megtakarítási potenciált megfelelően kalkulálták. Nézzük az AST 9-nél egyetértek, hogy ott félbeszakítsuk a karriert, hogy nem automatikus a tovább menet, az előmenet, és hogy az új embereket, akiket 2004 után vettek fel az AST-be, új kategóriaként kezeljék, és AST in transition kategória jöjjön létre. Meg lehet csinálni, csak nem kell. És végül is úgy ez vonatkozik az új pozícióra, az SC-re is. És amit ma hallottam, az bizakodóvá tesz, hogy a kollégák kitartanak mellettem. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen. Zeitplan, denke ich, de... Köszönöm szépen. Hát azt hiszem, hogy egyhangúan egyfogadjuk, hogy ez az eljárás vár ránk, és ha április 1-én lesznek meg a számok, akkor még mindig időben történik ez a szavazás előtt. Akkor rátérhetünk a 14-es napirendi pontra. Kárim Kaliga jelentése, a jobb jogszabályalkotás, a szubszidiaritás és az arányosság. Karim kollega, öné a szó. Egy perc. Thank you, Chairman. I hope it's not me that's caused this flood. Remélem, hogy nem miattam hagyja el ennyi ember a termet, én űzöm ki őket. I'll just give everybody a minute to allow things to settle down, I think. Hát azt hiszem, hogy egy pár másodperc kell még, amíg hagyjuk, hogy itt nyugalom alakuljon ki a teremben. Chairman, thank you. Köszönöm a szót. Hát ez a 18. jelentés a jobb jogszabályalkotásról és a bürokrácia csökkentéséről a jelentés két aspektusa kulcsfontosságú kérdésekkel foglalkozik, hogy egyik a szubszidiaritás, a másik pedig az arányosság a tagállami parlamentek ezekkel birkoznak nap mint nap. És hát nagyon komoly a tehertétel is, ahogyan a tanács, a parlament és a bizottság együtt tud működni, vagy nem, az a kihatással van a KKV-k életére, és fontos lenne csökkenteni a bürokratikus terheket. Ehhez azonban konzisztens jogszabályalkotásra van szükség az Európai Unióban magában is. Elnök úr, ami pedig a szubszidiaritást és az arányosságot illeti, nagyon sok képviselőtársam emlékszik talán arra, hogy az elmúlt jelentésben ez volt a fő elem, biztosítani próbáltuk, hogy olyan kapcsolatot alakítunk ki, saját magunk és a nemzeti parlament között, amelyek mentesek a hibáktól. Hogyan tegyük ezt meg? Hát ez inkább informatív jelentés, és nem annyira reflektív. Én megpróbáltam elgondolkozni ezeken a témákon. Két évtelt el a Lisszabon bevezetése óta, és a tagállamok szerepét is meg kell nézni, és ez a szerep sokak számára világosabbá is vált talán. Példaként említem, hogy 2010-ben a bizottság 211 véleményt kapott, és ezeknek csupán 15 százaléka volt indokolt, tehát ez a szubszidiaritásra vonatkozó tesztből terült ki. És az arányosság, hogyan alakultak ezek a megkeresések, nem vették figyelembe sok esetben a szubszidiaritás er- élvét, úgyhogy itt van némi zűrzavar a tagállami parlamentek, meg a tagállami parlamenti képviselők között is a korrekt eljárást illetően a szubszidiaritás megfelelő alkalmazása fontos, és a szubszidiaritás hiányát is meg kell természetesen vizsgálni. A bizottság komoly munkálatokat végzett, hogy hol lehet még javítani, hol találhatók a hiányosságok, és mit lehet tenni a megszüntetésük érdekében. Fontos a feedback a hatástanulmányt végző csoporttól, jelenleg ez nem érhető el, úgyhogy persze nehéz meghatározni, hogy milyen módon módosultak az egyes javaslatok. Ami pedig a szabályozási terhek minimalizálását illeti, sok kérdés felmerül az előző jelentések kapcsán, sok javaslat született a parlamentben, a jelentésben és a jogszabályokban is, amelyek elfogadásra kerültek. Azonban vannak még nyitott kérdések, és három kérdés rögtön szembetűnik a bizottság tervében. A KKV tesztek megvalósítása, az Eurochamber mostani jelentése meghatározó, hogy, és bizonyos igazgatóságokat, főigazgatóságokat érint, csupán 34 százaléka mutatta a hatástanulmányban a jó színvonalat, csupán 34 százalék, tehát ez nem megfelelő és mi, mint Európai Parlament, nekünk nyomulnunk kell, és előbbre kell vinnünk továbbra is ezt a kérdést, ugye? A gondolkoz kicsiben el, ugye a think small, ez is meghatározó jelentőségű a kis, a mikrovállalatok számára, de hát ezt nem csak a mikrovállalkozásokra, hanem a KKV-kre is ki kellene terjeszteni. Hát nem tudom, hogy a jelenlegi gazdasági körülmények között ez hogyan valósítható, meg tudom, hogy bizonyos KKV-k Európában foglalkozom velük, hát továbbra is azt szorgalmazzák, hogy legyenek egyszerűbbek a jogszabályok, hogy kevesebb tehernek kelljen megfelelniük, kevesebb teher nehezedjen rájuk. A bürokratikus, illetve az administratív terhek csökkentését illetően továbbra is előre kell lépnünk a 25%-os célt elérendő, tehát megkezdődött már ezeknek a terheknek a csökkentése, új jogszabályokat is elfogadtunk ezzel kapcsolatban. Most, akkor a bizottság valóban használta ezt a politikát, hogy egy jogszabályt elfogadunk, egyet meg megszüntetünk, a one in, one out elvet és a bizottság, amikor a bizottság, illetve a biztos beszélt, akkor azt hallottuk, hogy ez, ez jobb, mint a one in, one out, mert one in és 27 meg ki, tehát egy jogszabály 27-et válthat ki. Most meg kell nézni, hogy milyennek a gyakorlati haszna, hogyan érvényesül mindez a gyakorlatban. Én nagyon amellett lennék, hogy ezt a bizottságot arra kell kérnünk, hogy folytassa a vizsgálatokat, ugyanis szükség van a bizalomra az egész üzleti világban, hogy mi az Európai Parlament igenis foglalkozunk azzal, amit ők mondanak, és nem csak, nem csak különböző jelzéseket adunk, hanem cselekvéssel, akciókkal szolgálunk, mert ez fontos számukra helyszínen. Elnök úr, hát nem csak azért, mert én vagyok a raportőr, hanem azért, mert ez az egyik legfontosabb munka, amivel foglalkozik a bizottságunk, meg az egész Európai Parlament. És természetesen az én szemszögömből, mint raportőr, azt hiszem, hogy ez egy olyan kérdés, és ezt már az előző jelentés kapcsán is elmondtam, hogy én egy ilyen nyitott ajtók politikáját kívánom folytatni. Kérem a kollégákat, keressenek meg, ugyanis ez az a kérdés, amivel a mi bizottságunknak dolgoznia kell, és itt van igazi konszenzus a mi körünkben, úgyhogy szeretném folytatni az együttműködést önökkel, az árnyék jelentések felelőseivel, a menetrendet illetően, a tervezet valamikor márciusban születik meg. Egy konferenciát szervezünk márciusban, amely majd lehetővé teszi a, az input ö, ö, növelését és azután ezt követően a konferencia után kerül sor a vitára a tervezetről, és akkor adjuk meg hamarosan a módosítók benyújtásának határidejét, és most abba is hagyom, elnök úr, köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm, Karin kollega, kérdezem, van-e hozzászólás az elhangzottakkal kapcsolatban? Tessék parancsolni, Révner asszony, nagyon röviden. Én köszönöm ezt a munkát személyesen és a raportőrnek, azonban egy dologtól intenék a jobb jogszabályalkotás persze rendkívül fontos, meg okos kérdés mindannyiunk számára, és ezzel foglalkozni kell. Amitől óva intek az az, hogy nehogy kijöntsük a fürdővízzel a gyereket. Én mindig nagyon odafigyelek akkor, amikor jog jogszabályalkotásról beszélünk, mert néha attól tartok, hogy itt attól, hogy a cél az ugye, hogy az életet könnyítsük, ezt hangsúlyozom, de nagyon gyakran vétünk munkavédelmi előírások ellen, vagy olyan, olyan jogszabályokat is törlünk, amelyeknek ugyancsak van értelme, és amelyek fontosak, tehát nem szabad a fürdővízzel együtt kiönteni a gyereket, és úgyhogy ezt nagyon-nagyon gondosan oda kell figyelni arra, hogy ez ne történjen meg. Köszönöm szépen, Lechner kollega. Csak egy nagyon rövid megjegyzés élek az alkalommal, Karim kollégával csak együtt tudok érteni. Ugye a probléma az az, hogy az Európai Parlament nem hatóság, mi nem vagyunk hatóság, hanem hát ugye 751 képviselő, különböző bizottságokban, különböző felfogással, és hát kompromisszumokra kell törekednünk, és ez bizony néha bonyodalmakat okoz, meg több jogszabályt eredményez. Ennél fontosabb, hogy a bizottság előterjesztés és a bizottság hatóság, tehát ezt megteheti. És azt kell, hogy mondjam, hogy a 12 év alatt Mióta itt dolgozom, lényegesen javult a helyzet, nem utolsó sorban azért, mert egy olyan biztos van, aki eh, külön felel ezért a reszortért. Azonban véleményem szerint a főigazgatóságnak, a jogi főigazgatóságnak, aztán a többi, mm, hogyha a többi főigazgatóságtól jogszabályjavaslatok érkeznek, akkor meg kell nézni, hogy ezek mennyire konzisztensek, és mennyire megvitathatók már a parlamentben, mennyire készek, mennyire érettek arra, hogy megvitassuk nem kell sokat példálozni, ugye a három oldalú megbeszélések során adatvédelemre gondoljunk, az adatvédelmi irányelvre, a kereskedelmi jegyzékeket, a cégjegyzékeket, illetve hát van egy adatvédelem, ami érvényes, ha meg az úgy érvényes, akkor hát ez szerint kerül be valaki a cégjegyzékbe. Ha módosul, akkor a kérdés az, hogy mi történik. Tehát ezekkel a dolgokkal szisztematikusan kell foglalkozni a bizottságban és a jogi főosztályon. Én persze tudom, hogy emberileg senki senki senkinek nem akar a lábára lépni, de erre szükség van. Ami pedig ezt az egy törvényt elfogadunk, egyet megszüntetünk, elvet illeti, én nem tudom, egy görög város, nem tudom már, hogy, hogy hívták, aki a törvényjavaslatot tett, aznak ugye meg kellett jelenni az agórán, ugye a görög demokráciában, aztán ha nem, akkor, akkor azt igazolnia kellett, úgyhogy ha, vagy el kellett onnan tűnnie. Na így viszont akkor jó gyorsan elnéptelenedne itt az egész parlament, ha ez lenne a gyakorlat nálunk is. Köszönöm szépen, mondja Nibler asszony. Én is a radikalizmus ellen vagyok, a radikális intézkedések ellen, de azért jelentkeztem szólásra, mert támogatom Karim kollégát, és ezt szeretném kifejezésre juttatni. Azt gondolom, hogy amit ön elmondott itt, kedves kollega, a jelentésről, azt jónak tartom, és csak egyet tudok érteni abban, sok éve foglalkozunk mi már a jobb jogszabályalkotás témakörével, és nagyon sokat hallunk erről, már sok minden volt, de ami meghatározó a polgárok számára otthon az az, hogy konkrét eredményeket lássanak, és hogy tényleg azzal tudjunk szolgálni, hogy visszafogjuk magunkat a jogszabályalkotásra bizonyos területeken, és bizonyos jogszabályokat visszavonunk, megszüntetünk. Én nagyon jónak tartottam, hogy megnéztük, hogy a Sunset záradékkal mi a helyzet néhány évvel ezelőtt. Ez volt a nagy téma a jogszabályalkotásban, hogy ezzel a Sunset záradékkal dolgoztunk. Hát érdekelne, hogy a bizottság tudna erről egy elemzést készíteni, hogy ez az új instrumentum, annak idején egyfajta lökést adott a jogszabályok kezdeményezésére, de esetleg azzal a, a célt el is intéződött, hogy bizonyos jogszabályokat viszont megszüntettek. Tehát ezt konkrét példákon keresztül kellene megvizsgálni, hogy hol az, ahol a szubszidiaritás érvényesül, hol pedig ö, visszavontak jogszabályokat. Én mindig azt a szemrehányást kapom otthon, hogy milyen nagy bürokráciát okozunk. Ez persze nem mindig van így, mert azért a tagállamok, sitás regionális szinten is még több plusz bürokráciát, adminisztrációt teremt, erről meg nem beszél senki. Ha Németországban azt mondom, hogy a miénk a világ legbonyolultabb adórendszere és az adóügy az nemzeti ügy, hát ha megnézik azt az ezernyi paragrafus, ami a német adójogban szerepel, hát akkor az ugyancsak kevéssé nem bürokratikus. Mindazonáltal, hogyha konkrét példáink lennének, amelyekkel lehetne érvelni, reklámozni a munkánkat, az jó lenne, és hogy visszafogjuk magunkat a jogszabályalkotás terén, mert tisztában vagyunk a szubszidiaritás fogalmával, és azt tudom mondani, hogy támogatom, amit Lechner kollega mondott, hogy a bizottságot arra kell kérni, hogy minden lehetőségét használja fel, hogy ide vonatkozó javaslatokkal álljon elő. Én az Ipari Bizottságban foglalkozom a harmadik roaming rendelettel, mint jelentéskészítő, és hát a kérdés ugye az, hogy ami technikailag megvalósítható, azt hogyan lehet szabályozni. Ez a jelentés novemberben került terítékre, és most pedig a bizottság egy olyan alternatíva mellett érvel, ami ami a jeles javaslatban szerepel. Úgyhogy a bizottság 8 héten belül módosította a saját jogszabály, jogszabálylavaslatát, de hát ez nem jó. Úgyhogy csak támogatni tudom, hogy a bizottságot szaván kell fogni, és nagyon alaposan dolgozni kell a házi feladatán, és akkor a parlamentben is könnyebb lesz a munkánk. Lichtenberger kolléga. A téma már szinte filozófiai magaslatokat ér el, hogyha Max Weberi gondolatokból indulunk ki, ugye azt összevetjük azzal, amit ő mondott, azzal, ami ma van nálunk. Néhány példát mondanék, ahol a jogalkotásban igencsak visszafogottak voltunk. Volt egy nagyon volt egy néhány nagyon érdekes megközelítés. Emlékezzünk vissza. Terveztünk egy előírást arra, hogy Európában az útépítést hogyan csináljuk, hogy azt egységesen lehetett volna kezelni egész Európában. Nekünk aztán sikerült a közlekedési szakbizottságban elutasítani első körben, de aztán az összes közlekedés biztonsági ügynökség fellépett és igyekezett eredményt elérni. Aztán persze sokan voltak még, akik szélesebb utakat akartak építetni, és így megbízásokhoz hozzájutni, és végül is keresztül vitték az akaratokat, hogy van egy szabályozás, amely aztán annyira szem előtt tartja a szubszidiaritást, hogy tulajdonképpen egy tényleges szabályozásról nem is beszélhetünk ez az a jelenség, amit alaposan meg kell nézni. A szubszidiaritás, nem akarom szenté avatni én a szubszidiaritást. Időnként egyszerűen arról van szó, hogy primitív, egyszerű saját érdekeket akarnak, önérdekeket akarnak képviselni, tehát az átláthatóságot akarják elkerülni. Ez a mi kulturális térségünkben igencsak egyértelműen megfigyelhető de hogy a szubszidiaritás és központi szabályzás szükségességek közötti egyensúlyt megteremtsük, ez fontos dolog, és akkor olyan megoldások is születnek, hogy mindenféle közlemény van. Ennek az eredménye viszont az, illetve ezek csak annyit tartalmaznak, hogy ezt és ezt csináljuk, de tulajdonképpen figyelembe kéne venni egyéb elveket is, de hogyha szubszidiaritással szembe megyünk így, akkor inkább ne csináljuk. Tehát gyakran egy blabla -bla a vége, amit nagyon nehéz kezelni. A gondom ezekkel a kapcsolatban merül fel, ahol a, annyira tele van minden kompromisszumokkal, hogy gyakorlatilag kezelhetetlenné válik a dolog és már csak egy papír nyomtatásról van szó, de konkrét eredménye nem lesz az egésznek. Ez az én problémám, amikor ilyen fél szívvel megtett ajánlások születnek, megállapítások születnek, vagy én nem tudom hány formája van ennek, ezeknek a dolgoknak, ez is állandóan növekszik még, viszont konkrét hatásokkal, a helyi politikai cselekvése nem igen van ezeknek, vagy nincs is de mégiscsak hatalmas aptet nekem miatt. Ez az én fő gondom. Én úgy látom, hogy a szubszidialitásról folyó vita, persze Németországban főleg, de Ausztriában is ez a szent tehén, nem vagyunk mi kivételek, egyes régiókban. Másrészt azért látom azt a jelenséget, hogy ez gyakran csak arra szolgál, hogy olyan dolgokat védjünk meg, amelyeket nem lehet megvédeni tulajdonképpen, és hogy elutasítsuk az átláthatóságra irányuló követelményeket. Nagyon gyakran van ez így. Tehát én nem akarom szentélyavatni ezt a témát, de az elején meg akarom oldani a konfliktust, és nem valamilyen átláthatatlan, ködös dologba belemenni, aminek a vége egy közlemény, hatalmas apparátus működtet, csak nem változik meg semmi. Köszönöm szépen, még egyszer szót adok Kárim kollégának. Chairman, thank you. Elnök úr, köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy az általános légkör, ahogy hallom, végül is visszatükrözi, amiket elmondtam. Nible kollega nő nagyon konstruktív észrevételeket küldött, ami a Sunset Clause-ról van szó. Igen, igen, a bizottsággal tárgyalni kell, majd hogy meglássuk, hogy mit is lehet kapni a bizottságtól ezen a területen. Aztán az utóbbi munkánk során elindítottuk ezt a témát, és ezt folytatni fogjuk, a, hogyha a nemzetállamok nem megfelelő módon lépnek fel, akkor természetesen tönkreteszik azt a harmóniát a jogszabályok alkalmazása terén, amelyekre számítunk. Nektek kollega észrevételeivel kapcsolatosan azt hiszem, hogy az Európai Bíróságra hagyom a különböző ítélkezéseket. Az Emberjogi Bíróságról van szó. Nagyon sokat dolgoztunk együtt, ahogy mondta Regne kolléganő, ismételten elmondta, hogy mi is a frakciója véleménye E, témát illetően. Ezzel kapcsolatosan azt tudom mondani, hogy nem igazán hiszem, hogy e, e, egy átfogó megállapodás lehet mindennel kapcsolatosan elérni. Ez én úgy gondolom, hogy kell, hogy legyen egy nyitott kapu. A tárgyalásokat le kell folytatni. Én elköteleztem magam amellett, hogy a megállapodást blokkolom, megakadályozom, természetesen lesznek különböző vélemények, kritikus vélemények azzal kapcsolatosan, hogy a rendeletek milyen kihatással lesznek azokra például, akik az európai gazdaságot alakítják, a foglalkoztatással foglalkoznak, vannak olyan lesznek olyan gazdaságok, amelyek túlélik a válságot, már lesznek olyanok, amelyek nem. Milyen támogatást nyújthatunk a számukra, és itt tovább. Ezzel a témával foglalkozunk, és hogyha lehet, természetesen végés módon, megegyezéssel. Azt hiszem, hogy utaltam a legfőbb pontokra, a specifikus sapontokra Regne kolléganőnek már válaszoltam. Hát nem tudom, hogy amit ön az észrevételeiben tett, arra válaszoltam már, vagy esetleg, hogyha valamire nem válaszoltam, akkor e-mailben mm, fogom ezt megtenni. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm a bizottság is szót kért még. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, hogy az állásfoglalás már megszületett a szubszidiaritás és a arányosság kérdését illetően. Én inkább most az ütemtervről szeretnék beszélni, hogy hogyan fogjuk kezelni a KKV-k helyzetét, milyen terheket lehet róluk levenni. Az, az Európai Tanács is üdvözölte a beteljesztett javaslatainkat. Ami az administratív terhek csökkentését illeti, most már nagyon jó a helyzet, 25%-os csökkentésnél tartunk, és több mint 15 javaslatot tanulmányoz a tanács, és a parlament 28 esetében pedig egyszerűsíteni szeretnénk mindenképpen a helyzetet. Tehát folytatjuk ezt a munkát. Természetesen fontos ezt továbbvinni, mert azt halljuk az üzleti életből, hogy nem megfelelő módon kezeljük ezeket a dolgokat, hogy ez irritálja az üzleti életet, hogy sok az administratív teher. Éppen ezért a változásokra szükség van, több tízmillió adó fizető terheit próbáljuk így levenni a vállukról. Természetesen vannak a jogszabályokkal kapcsolatos terhek is, nem ágazatok szerint rendezzük ezeket a dolgokat, hanem meghallgatjuk általában a különböző gazdasági ágazatok érdekfeleit, és ennek mentén próbáljuk meg a problémákat megoldani. Például a kis vállalkozások az Európai Unióban nagyon nagyon hozzájárultak a munkahelyek létesítéséhez 2008 óta sokkal jobban, mint ahogy azt a piaci lehetőségek igazából az arányosság megengedte volna. Éppen ezért a, oda kell figyelni a KKV-k szükségleteire, a munkahelyek létesítési területén. Hogyan közelítjük meg ezt a problémát? Négy elemről szeretnék beszélni. Először és meg kell, biztosítani, meg kell bizonyosodni arról, hogy a megfelelő kommunikációs csatornáink megvannak-e, hogy tudjuk, hogy hol mi nem működik. És a novemberi jelentés nyilvánosságra hozatala után intézkedéseket fogunk elindítani egy szűrésre is kerül sor, majd egy screeningre, és az EU első tíz rendeletét fogjuk áttekinteni azon rendeleteket, amelyeket a gazdasági üzleti élet a lehető legjobban utál. ez a tervünk, tehát figyelembe venni a gazdasági és az üzleti élet szükségleteit, és mindezt természetesen meg kell oldani megfelelő módon, ami a KKV teszt problémáját illeti teljes mértékben tudomában vagy tudatában vagyunk a dolgoknak, meg fogjuk erősíteni a tesztet, nem úgy működött, ahogy kellett volna. Tehát itt a bizonyíték megfordításáról is szó van. Ami az elv, az az, hogy nem lehet a kis és középvállalkozásokra alkalmazni mindent, hogyha igen, akkor természetesen az arányosság elvét kell biztosítani, és az adott terheket meg kell, el kell magyarázni a különböző vállalatoknak, hogy azok kezelhetőek legyenek, meg kell nézni, hogy hogyan lehet a különböző rendelkezésekhez igazodni, egy alapvető felülvizsgálatra van szükség, egy sokkal erőteljesebb folyamatra lesz szükség. Ha megnézik a javaslatainkat, akkor azt látjuk, hogy a hatástanulmányoknak sokkal több magyarázatot kell adniuk, például a vélemények terén, hogy a különböző vállalkozások, hogy nek, de ez csak is esetenként lehet megvalósítani, nem lehet általánosságban, meg kell nézni a különböző vállalatokat egyenként, a üzleti tartalmakat, és így tovább. És azt is el kell mondani, hogy fontos a belső piac megfelelő működésének biztosítása, az önök javaslatait is meg kell nézni, hogy hogyan működnek azok majd a végrehajtás során. A harmadik elem a javaslatban az, hogy létre kell hozni egy school boardot, nevezetesen, amely, ami nyöven, nyomon követné azt, hogy mit is teszünk a bizottság javaslata érde, értelmében a jogalkotási folyamatban, és mi történik a tagállamokban, hogyan veszik át a megfelelő jogszabályokat, és hogyan hajtják végre azokat, mik is a változások, mik is a különböző intézkedések kihatásai a célkitűzésünkhöz képest, mi az, ami megvalósul. A megfelelő témákkal kell foglalkozni, és meg kell nézni, hogy az eredmények azok megfelelnek-e a céloknak. Így próbálunk meg válaszolni a parlament által felvetett javaslatokra is. Egy olyan irányba szeretnénk menni, amely támogatja az üzleti és a gazdasági szférát. Köszönöm szépen. Karim kolléga kíván -e reagálni? vagy lezárhatjuk ezt itt. Engedje meg, hogy elmondjam, hogy hát bátorít mindaz, amit hallok. Tehát a, a terhekkel kapcsolatosan, itt a bizonyítékokra vonatkozóan a vállalatok számára, hogy kell vagy nem kell, természetesen támogatjuk a parlament részéről is ezt a javaslatot, úgyhogy nem csak a parlamentnek vannak jó ötletei, ahogy halljuk. Köszönöm szépen. Maradunk az eredeti menetrendnél, ahogy javasolta a raportőr. A 15. pont minimális standardekről beszélünk a bűncselekmények áldozatai esetében. Parancsoljon, Antonio López. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is Szeretnék köszönetet mondani a bizottság titkárságának, a jogi bizottság titkárságának, mert támogatták a munkámat a jelentésem kidolgozása során. Szeretnék köszönetet mondani a kollégáimnak is, a különböző bizottságokból, tehát Tereza Imez Beszeri és Antonia Párvánovának. Ez egy nagyon fontos terület, ugyanis Fontos a a bűncselekmények sértetjeinek a támogatása, a védelme, és mindenképpen figyelembe kellett venni, hogy az Európai Unió tagállamaiban hol vannak joghézagok a szabályok terén. Sok esetben inkább a bűnözőket és az ő jogaikat védik, mint a sértetteket vagy az áldozatokat úgy kell eljárnunk, hogy a bűncselekmények áldozatai ne szenvedjenek el ilyen típusú igazságtalanságokat a bűnözőkkel szemben. A, tagállamaiknak, a tagállamoknak éppen ezért meg kell erősíteniük a támogatás és védelmi rendszerüket ezen a területen, ugyanis fontos az áldozatok céljait is figyelembe venni, az információhoz való hozzáférés, a fordítás vagy tolmácshoz való hozzáférés az adott esetben. Aztán a szóbeli vagy írásbeli információkhoz való hozzáférés a hatóságok részéről, amely egyszerű, érthető információ a ö, sérteteknek joguk van a saját dossziéjukkal kapcsolatosan az összes információhoz hozzáférni. Az illatásnak ezt mindenképpen meg kell tennie. A szexuális bűncselekmények sértetjeit esetében a kihallgatást egy ugyanolyan nemű személynek kell megtennie, mint a, a sértett a büntető eljárások során az érintett személyek családtagjainak is joguk van részt venni az eljárásokban jelen lenni, meghallgathatják őket. Aztán a sértettekkel kapcsolatos információk nyilvánosságra hozatala is egy nagyon fontos téma a tagállamokban. A tagállamoknak garantálniuk kell annak a lehetőségét, hogy, hogy közvetítő igazságszolgáltatási közvetítők szerepét is bevonják a különböző eljárásokba. A szabálysértőnek mindenképpen kártalanítania kell a sértettet. Aztán ott van a tanúk kérdése is, amikor például egy másik országról van szó, akkor meg kell ismerniük az adott ország igazságszolgáltatási rendszerét, jogszabályát, mielőtt megteszik a tanúvallomásokat. A jogászok, a az ügyvédek és általában a jogi szakemberek szintén részt vesznek ezekben az eljárásokban, és ha más országról van szó, nekik is meg kell ismerkedniük az adott jogszabályokkal. Tiszteletben kell tartani minden szinten a jogszabályokat. El kell mondani, hogy néhány év óta már számos tag, áll, áll, tagállamban létezik a terrorizmus és szervezett bűnözés is. 2004, a 2004-es rendeletben találunk különféle utalásokat a terrorizmussal kapcsolatosan, a terrorizmus áldozatai és érteteivel kapcsolatosan, a családtagjaival kapcsolatosan a jogaikat sokkal jobban kell védeni, és meg kell felelni a különböző szükségleteiknek. A parlament kötelezettséget vállal amellett, hogy megerősíti az európai személyek támogatását, vételmét megfelelő jogi eszközökkel, jogszabályokkal teszi ezt meg. Teljes mértékben rendelkezésükre állok a, ezen dosszié munkája során, és minden észrevételt szívesen fogadok a következő napokban. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Ali McCarthy következik először. Köszönöm szépen, köszönöm az előadónak is. Ez egy nagyon fontos vélemény, amit elkészít a szakbizottság számára. Ha megnézzük a számokat, amelyek megszülettek, mint egy 30 millió bűncselekményt követnek el, személyek és vagyon ellen, és ezek között nagyon sok a kiskorú is, ami pedig az EU lakosságnak 15%-át illeti, hát ennyien vannak, akik bűncselekmény áldozatává válnak, és hogyha az ember turista például, de hogyha valaki ideiglenesen van külföldön, akkor azt gondolom, hogy meg kell nézni, ez egy fontos téma, és azt hiszem jó dolog, hogy készül egy vélemény. Azt hiszem egyetértek azzal a megközelítéssel, amit a raportőr alkalmaz. Tényleg szükség van arra, hogy a diszkriminációt jelentő elemeket megszüntessük, ezeket kezeljük, de ügyelni kell arra is, hogy a végrehajtás könnyen működhessen, és ez a legnagyobb kihívás, hogy hogy lehet ezt végrehajtani tagállami szinten, hiszen megvannak a tagállami elvárások is. Én azt gondolom nagyon fontos, hogy fókuszálunk a áldozatok jogaira. Ez azt jelenti, hogy egy megfelelő egyensúlyra van szükség az elkövetők és az áldozatok jogai között. És e, árnyék előadóként számos esetet vizsgáltam meg a saját körzetemben is, és azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy drámai eh, élmény az emberek számára, és eh, még drámaibb az egész, ahogyan ezt az igazságszolgáltatás kezeli. Ezt azt kell látni, a nagykövetségek nem tudnak dolgozni sokáig ezen túl, nagy terhet jelent ez a munka nekik, és azt gondolom, hogy arra kéne törekedni a véleménnyel, hogy jobb koordináció alakuljon ki eh, van például egy brit állampolgár, és egy nagy követségre van szüksége, és megfelelő támogatást kell biztosítani neki, de ez egy, a, a kérdés az, hogy hogyan tudjuk ezt megosztani. Az előadó azt gondolom nagyon gyakorlatilag közelített, hogy költséghatékony és fenntartható megközelítést alkalmazzunk. Itt értem én ezt, de azt gondolom a probléma az, hogy nem lehet árat megállapítani, hogyha valaki gyilkosság áldozata lesz a gyerek, vagy a fiú, vagy a lány egy családnak, és azt gondolom, hogy ezt meg kell vizsgálnunk ebből a szempontból is, és természetesen törekedni kell a pénz hatékony felhasználására, de el kell fogadni, hogy ez bizonyos pénzzel jár, és ezt a pénzt ki kell fizetni. Hiszen a családoknak nyugalmat kell találniuk és egy ilyen sok után a család egyszerűen nem tud foglalkozni a témával, nem tud elég energiát szánni erre, hogy végigmenjenek az egész rendszeren. Tehát biztosítani kell, hogy a bűnügyi eljárásokban ezt a támogatást megkapják. Aztán a gyilkosságok áldozatait is említette. Vannak bizonyos helyzetben, ahol egy túl, túlságos terhet jelentés. Hát olyan is van, amikor valakit megtámadnak, még él egy darabig, már nem sokáig él, és utána hogyan foly, folyik ez az élet, hogyan tudja lebonyolítani. Azt gondolom, hogy ezt is meg kell vizsgálnunk. Nagyon örülök annak, hogy a 17. cikk a kártérítések témáját is felveti. Olyan jogalkotásra van szükség, amely ezzel foglalkozni tud. Koherens jog kell, hogy szülessen. Direkt nem említettem természetesen előfordulhat bármelyik állam, de én külön a brit esetekből indultam ki. Azt gondolom, hogy ezt a 27 tagállamban egyaránt alkalmazni kell majd az idevágó előírásokat. Van egy 14 éves, akit megerőszakolt egy geng, egy fiatal emberek gengje. Induljunk ki egy ilyen esetből. És elítélték őket, vagy de milyen de kinek a joga szerint, tehát melyik nemzeti jog szerint történik ez. De azt gondolom, hogy a, egy fiatalkorú áldozatról beszélünk, hogy találkozott az elkövetőkkel a bíróságon. Tehát őnek oda, ott meg kellett jelennie. Az embernek van egy méltósága, amit garantálni kell. Nem mondom, hogy az Egyesült Királyságban ezt jobban csináljuk, de az igazság lehetővé tettük volna az áldozatnak, hogy videokonferencián mondja el a tanúvallomását. Nem kellett volna ugyanabban a teremben tartózkodnia, mint az elkövetőknek, hogy ez előfordult. Ilyen, főleg ilyen szexuális bűncselekményes esetében ez nagyon súlyos terhet jelent. Úgy gondolom, hogy itt bizonyos módosításokra szükség lehet, aztán a 26-27-es módosítás, tehát hogy megfelelő tréninget biztosítsunk azt, ezt abszolút támogatni tudom. Aztán azt gondolom, hogy hogyan tudunk segíteni, hogyan tudunk vonalakat, telefonvonalakat biztosítani, vagy számokat biztosítani az áldozatok számára, hogy könnyen megtalálják a meg, szükséges kapcsolatot is meg kell találni, hogy ilyen helpline-okat hozzunk létre, hogy gyorsan tudjunk reagálni. Persze a folyamat lehet, hogy elhúzódik egy darabig, de az első lépést könnyen megtehetik, tehát az első telefon könnyen működhessen hogyha valaki traumatizált állapotban van például, akkor ez ne jelentsen túl nagy terhet. Ezért nagyra tartom ezt a megközelítést, amit a raportőr alkalmaz, és egy néhány módosítást fogok előterjeszteni, amely éppen ezt a megközelítést erősíti. Köszönöm szépen. Köszönöm, Wikström asszony. detta Köszönöm, köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy kollégánk nagyon jól megközelítette ezt a problémát nagyon érzékeny módon nyúlt ehhez a fontos témához. Az is fontos, hogy a jogi bizottság egy nagyon világos véleményt dolgozzon ki a LIBE és a FAM bizottságok felé. Nagyon örülünk a bizottság javaslatának az irányelvvel kapcsolatosan. Mindenképpen fontos a bűncselekmények sértetjeinek a védelme. Harmóniát kell kialakítani a bűnözők jogai és a sértettek jogai megítélések között. Fel, nagyon világosan fel kell vetni ezt a problémát. Aztán ott vannak a minimum szabályok, a tagállamok úgy tekinthetik, mint egy küszöböt ezen minimum szabályokat, és nem pedig úgy, mint egy plafont, amelyet el kell érniük. Ez egy jó dolognak tűnik. Nagyra értékelem azt a módot, ahogy a jelentéstevő ö, utal néhány bűnös, néhány nagyon súlyos bűncselekményre, például a terrorista támadásokra, vagy pedig ember csempészet változatairól. Én is foglalkoztam ezekkel a témákkal. Azt hiszem, hogy nagyon az emberi bánásmód nagyon fontos ezen a területen. Köszönöm López Istoris úr önnek ezt a jelentést, és nagy örömmel várom az önnel való együttműködést mert Libe és a Nőjogi Bizottság. Vielen Dank. Wir haben auch die beiden Berichterstatterinnen aus dem Frauenausschuss und aus dem Innenausschuss hier. Die haben sich Köszönöm szépen. Öné a szó, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm Antonio López Isturinak ezt a munkát a sértettek érdekében. Én már jól ismerem, hogy mennyire fontos az ön számára a vérettek, a sértettek védelme. De hát ez a jelentés csak megerősíti mindezt. Fontos ezen a területen megfelelő jogszabályokkal rendelkezni, már csak azért is, hogy a mérlegnyelven ne mindig a bűnös és az elkövető felé menjen. Mi minnyáján potenciális áldozatok, sértettek vagyunk, és egyetértek a megközelítéssel, vannak diszkriminatív intézkedések is az egyes tagállamokban különösen akkor, hogy a egyik országból a másikba költözik egy sértett. Ugye itt 18 különböző kategóriáról volt szó. A jelentéstevő világosan kimondja azt, hogy itt a 18 irányelvet is támogatja, de a legszélesebb körű konszenzusra van szükség annak érdekében, hogy, hogy a, a, a szövege jobban elfogadható legyen mindenki számára. Természetesen nagy az aggodalom gazdasági téren is, és ez is jelentős, de hogyha az adott irányelvet jól hajtják végre, akkor el lehet kerülni a nehézségeket és a kiatásokat a szociális területre, az egészségre, és a sértettek életét is megkönnyítjük így a kezdeti terhektől, megszabadítjuk őket. Hát több pontosításra lenne szükség, esetleg a szövegben a költségeket illetően is pontosítani kellene. Köszönöm elnök úr, köszönöm López Isztúri úrnak ezt a szöveget, és az áldozatok szintén köszönetet mondanak neked. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönetet szeretnék mondani López kollégának a rendkívül értékes véleményét. Ennek nagyon, ez egy nagyon fontos hozzájárulás a jelentéshez, amelyet mi készítünk Jimenez asszonynal, annak az irányvonalához. Fontos számunkra, hogy a Júri Bizottság és az önök által hangsúlyozott irányvonal ezt megerősítse, teljesen megfelel annak, amit mi javaslunk és ahogy a bizottság javasolta, az jelentősen korlátozódott a tanácsban, a tanács azt korlátozta, és egyetlen érv az nagyon költséges lenne. Itt az Európai Bizottság értékelése szerint 232 milliárdról van szó a társadalombiztosítási rendszer esetében. Ezzel kapcsolatban azt kell, hogy mondjam, hogy a módosító indítványok, illetve López kollega javaslatai, amelyek a képzésre fog vonatkoznak, és ezekre az eljárásokra nagyon fontosak, ezt tovább kell vinni, tovább kell fejleszteni, beszél, párbeszédet folytatunk az NGO-kkal, nem kormányzati szervekkel, és Hát itt van a kettős mérce a tagállamok között. Az NGO-k gratulálok a javaslathoz, hogy ugye ezek bejegyzett NGO-król van szó, hogy minden félreértést vagy kettős mércét elkerüljünk. Fontos a megfelelő információ az áldozatok számára, a nyelvi támogatás, az átfogó megközelítés, ahogyan biztosítjuk az információt ami pedig a kártérítési, kárpotlási jogokat illeti, ez polgárjog kérdés, minek utána a büntetőeljárás lezajlott. Néhány áldozat éppen mert nem rendelkeznek információval, abba hagyják a dolgot a büntetőeljárásnál, és nem haladnak tovább a polgárjogi úton a kártérítés érdekében az adatvédelem és a magánszféra védelme azok a tagállamok intézkedéseinek ezt biztosítani kell. Erre is felhívták a figyelmet az NGO-k, különösen a harmadik felekre vonatkozó adatokkal kapcsolatosan. És végül pedig a legfontosabb az a megvalósítási, átültetési intézkedések és hát itt persze még nagy a, a szakadék, nincs rendelkezés sem a tanács részéről, és nem foglalkozik ezzel most a bizottság sem, de hát ez egy közös probléma, ami számunkra, és mi a parlamentben azt gondolom, azt képviseljük, hogy a megvalósítást folyamatosan monitorozni kell. Köszönöm szépen. Köszönöm, Lichtenberger asszony. Igen. Először is azt szeretném mondani, hogy az irányelvet én magam is rendkívül fontosnak tartom néhány tagállamban bőven van mit tenni ezzel kapcsolatban. Ahol gondot látok, az a terrorizmus áldozatok esete, ez egy speciális kategória, Miért? Hát amikor áldozatvédelemről beszélünk, akkor először is a terrorizmus és a bűnözés közötti határt nehéz megvonni. A normális bűnözés idézőjelben meg a szervezet bűnözés közötti határ is nehezen határozható meg. Éppen ha ilyen különböző módon kezeljük ezt a két kérdést, az elterére a figyelmet az általános elvről, amikor azt mondjuk, hogy nagyobb figyelmet kell szentelni az áldozatvédelemnek. Ugyanis mit akarunk? Azt, hogy javuljon a jogi helyzete és a tényleges helyzete azoknak, akik valamilyen bűncselekmény áldozatai lettek, vagy a szervezet bűnözés áldozatai. Na most én arra szeretnék összpontosítani, hogy milyen egyéni szükségleteik vannak ezeknek az embereknek. Ezek nagyon különbözőek lehetnek. A szürke zóna és a határ esetek kapcsán különösen. Úgyhogy itt nagyon-nagyon óvatosan kellene ezt a két kategóriát elkülöníteni, ugye, hogy terrorizmusok fel, terrorizmus áldozata, vagy szervezett bűnözés áldozata, és a többiek. Ezt mindig az adott jogrendszeren belül kell elvégezni ezt a különbségtételt. Ugyanis, ha most megnézem az olasz jogrendszer például, akkor ott vannak olyan specifikumok, amelyek nekünk nehézségeket okozhatnak. Tehát véleményem szerint túl sok értelme nincs annak, hogy egy külön kategóriát hozzunk létre. Én a magam részéről azt szorgalmaznám, hogy itt, mert itt erre különösen szükség van, az áldozat egyéniségét, az egyént állítsuk a középpontba, és nem pedig azt, hogy miből következik az áldozat státusz. Különben örökökké veszekedni fogunk, hogy ki tartozok ide, ki meg nem, kire vonatkozik ez, kire meg nem, ahelyett, hogy tényleg egyértelműen az egyéni szükségletekre korlátoznánk az által, korlátoznánk a vizsgálódást. Köszönöm, és akkor most a végén a jelentés felelőse, López kollega, tessék parancsolni. Elnök úr, nincs semmiféle észrevételem. Köszönöm mindazoknak, akik felszólaltak, tudomásul vettem a megjegyzéseket, az észrevételeket, néhány módosító indítványra utaltak természetesen, ezekkel majd a szöveget jobbítom, és lesz egy eszmecsere azokkal, akik javaslatokat tettek módosító indítványra. Köszönöm. Köszönöm szépen március 7-e a módosítók benyújtásának a határideje, és március 26-án fogunk szavazni a menetrend szerint, tehát egy nappal azelőtt, hogy az életékes bizottsággal is dönt az ügyről akkor a mai délutánon be fogjuk fejezni az ülést. Még egyszer felhívom a figyelmet, hogy 14 óra 30-kor, tehát fél háromkor kezdünk két perc csak? Hát akkor Lechner kollega bár már túl késő. Két perc. Hát elnök úr, a háromoldalú megbeszélésen, ugye szavaznom kell csütörtökön, a jegyzékekről ott az az eredmény született, ugye ezek mind tényleges kérdések voltak, ezek benne voltak már eleve az adott védelem, amiről beszéltünk, az is ott marad, elfogadta a tanács, az az egyéb végrehajtási utasításoknál tényleg csak a technikai kérdésekre összpontosítottunk, és ez csak akkor merül fel, hogyha a tagállamok és a bizottság mindent egyetértésben tesznek, különben ennek nincs értelme a felhatalmazáson alapuló jogi aktus fontos, hogyha illetéket európai szinten vetnek ki, akkor ahhoz felhatalmazáson alapuló jogi aktusra van szükség, és itt a két hónap az túl kevés a parlament számára, három hónap legyen a határidő, Végül pedig volt még egy kérdés, egy 21 napos határidő. Mi ezt a tagállamok érdekében határoztuk el, hogy ne legyenek ilyen rögzített határidők, de a tagállamok akarják, akkor persze ne múljon ez rajtunk, hogyha ezt tehát egy kicsit tompítottabb formában elfogadtuk, és ezt el kell fogadnunk, azt hiszem, hogy tényleg elkezdődhessen a tényleges munka. Köszönöm, rövid volt és átfogó, tehát még egyszer elmondom, hogy a Dán igazságügyminiszterrel fogunk találkozni, én nem leszek itt, 14 óra 30-kor kezdődik a munka, akkor folytatódik az ülés, ugye nagyon nehéz volt egyeztetni a két miniszterrel, ezért ez csak így megy, tehát nem háromkor, fél háromkor folytatódik.